Good morning everybody who will start. Megkezdjük a munkát. Spán, spanyol nyelven folytatom. El primer punto del orden del día es agenda. Első napi rendi pontunk a napi rend szervezet elfogadása, ezzel egyetért mindenki jó. 11-es napirendi pont alatt 11-es pontot a 8-as pont után fogjuk majd megbeszélni, ha ez így megfelel mindenkinek. Ez lenne tehát a javaslatom, ez, ezzel a változással el tudjuk fogadni? Második napirendi pont. A jegyzőkönyvek elfogadása. Dossziéjukban ez megvan, úgyhogy elolvashatták. Berder asszony. Ah. Interpretation into English? Ni, nincs angol tolmácsolás? Az én... Vamos a ver si... Ahora sí? Ok. Most működik a tolmácsolás? Jó. Akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Nézzük a következő pontot elnöki bejelentések. November 25-én rendezzük meg a nők elleni erőszak elleni harc napját, és az Európai Parlament is megemlékezik erről. Tehát a nők és a leánygyermekek elleni erőszakról beszélünk majd. Narancs színűvel fogják megvilágítani az Európai Parlamentet. Az ENSZ kezdeményezéséhez csatlakozunk ezzel. Következő bejelenteni valom. December 14-én rendkívüli szakbizottsági ülésre kerül sor Strasbourgban. Eszmecserére kerül majd sor Jurova biztosasszonyjal, a bizottság szakpolitikájáról, különös tekintettel a női esélyegyenlőség, illetve egyenjogúságra. Nézzük a következő napi rendi pontot. Szavazás következik. Megkapták, illetve elhozták-e a szavazó kártyájukat, ezt kérdem. Először egy véleménytervezetről szavazunk, A 2014-es Emberi Jogi és Demokrácia éves jelentésről szavazunk. Beszerrél asszony, szót kér? <coughs> Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerette, szeretnék először is köszönetet mondani a bizottság összes tagjának, hogy támogatták munkámat, illetve hogy módosítókat nyújtottak be, nagyon sokan nyújtottak be módosítót, ennek a jelentésnek a témája nagyon fontos. Alapvetően a DROA szakbizottságban, szak, albizottság foglalkozik ezzel a témával, de nagyon sok vélemény is érkezik. Szeretnék továbbá köszönetet mondani az összes szakértőnek, asszisztensnek, aki segített a munkában. Nos, közvet egy probléma, de ezt sikerült megoldani. Remélem, hogy nem ez lesz majd a bevett gyakorlat a szocialistáknál. Az utolsó pillanatban megváltoztatták a kompromisszumos módosítókat, ezzel nagyon megnehezítette a helyzetet. Végül sikerült ezt kiküszöbölni, hogy ebből nagyobb baj legyen szóbeli módosítással, de azt kérném nagy tisztelettel, hogy legközelebb hamarabb szóljanak, hogyha gondjuk van a kompromisszumos módosítókkal. Muy bien, señora Becerril, pues pasamos a... Köszönöm, Becerril asszony. Akkor következik a szavazás. Egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 38-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 39-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 42-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Van egy szóbeli módosítónk. Ezt Rodríguez asszony jutotta be, mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 50-es módosító mellette. Két részben szavazunk róla, elnézést kér az elnök, első rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, nem egyértelmű, úgyhogy ellenőrizzük, mégpedig GP úton a második részről szavazunk, 50-es második része, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. meg kell ismételni, úgy látom. Akkor a második részről még egyszer szavazunk, reméljük, hogy ez most már működni fog. Lezárom a szavazást. I 14 votos en contra. Por... 14-en szavaztak ellene, 14-en szavaztak valójában ellene, mert valaki nem hozta el a, szav, nem hozta el a szavazókártyáját. Akkor elutasítottuk a második részt az 50-es módosítóból. 51-es módosító következik. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 52-es következik két részben első rész mellette. Ellene. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Van itt egy szóbeli módosító, az 53-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Sí, la enmienda 54 también hay que... 54-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 56-os mellette. Ellene. Tartózkodók, elutasítva. 57-es mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 58-as mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 59 mellette, ellenem, tartózkodók, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 61 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőriznünk kell. Tehát a 61-es második részéről fogunk most szavazni, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk, 15-en szavaztak mellette, 12-en ellene, is volt egy tartózkodás. 63-as következik, két részben első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellenem tartózkodók elfogadtuk. 64-es mellette Ellenem tartózkodók elfogadtuk. 65-ös mellette Ellenem tartózkodók elfogadtuk. 66-os mellette Ellenem tartózkodók elfogadtuk. 67-es mellette Ellenem tartózkodók, elfogadtuk. 69-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 77-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 78-as két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Van egy szóbeli módosító, a hatos mellette ellene tartózkodók e- elfogadtuk. 84-es következik két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, a második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 85-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 86-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 87-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 88 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. 88-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elutasítottuk ezt a módosítót. 89-es mellette. Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 90-es mellette. Ellenem tartózkodók, elfogadtuk. Négyes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 92 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 93-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 94 mellette, ellene,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 a 68-as sokkal fogyottá vált, mert elfogadtuk a 97-est, akkor jön a 98-as mellette, ellene, Tartózkodó. elutasítva, 99 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 100-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk, az egyes módosítóról szavazunk. Árenasszony. Egy kis rövid szünetet szeretnék én a szocialista frakció számára. Pár másodperc az egész. Yeah. On, oh, il nous manque une page à la liste de ah. Just one minute. <laughs> Vamos a dar dos minutos. Akkor két perc szünet. Vale, parece que podemos eh, continuar con... Úgy tűnik, lehet folytatni a szavazást. Hol is tartottunk? Egyes módosító. Ezt már ellenőriztük. Jó, egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt most ellenőrizzük. Egyes módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes mellette, nyolc ellene tartózkodók elfogadtuk, kilences mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, tízes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, tizenkettő mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Ellenőrizzük, jó, a 16 os fogjuk ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a 12-est, vagy 16-os, 17-es következik mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 18-as mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 19-es két részben, el, első rész, ellene, me tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 20-as következik mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 22 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 23-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as módosító következik mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizni kell. 28-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szóbeli módosító, kettes számú, okafogyottá válik, egyes számú szóbeli módosító. Két részben szavazunk róla, első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most elektronikus szavazás következik a vélemény módosított változatára. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk, 23-an szavaztak mellette, és 6 ellenszavazat volt. Gratulálunk Beszérél asszonynak. Y pasamos a la siguiente votación. Eh... Térjük rá a következő szavazásra. Az Európai Bizottságnak szeretnénk ajánlásokat megfogalmazni a TISZ-ával kapcsolatban. Hármas kompromisszummal kezdünk mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 31-es, itt van egy szóbeli módosító, North Lassonytól, mellette. Ellene tartózkodók, fogalmasíts mi az eredmény, úgyhogy gépi úton is szavazni kell. Lezárom a szavazást. El, elutasítottuk ezt a módosító. 32-es következik, két részben első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 33 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 34 mellette. Ellene tartózkodók ezt is ellenőrizni fogjuk. 34-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 35-ös következik mellette. Ellene? Tartózkodók elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette. Ellene? Tartózkodók elfogadtuk. 38-as következik mellette. Ellene? tartózkodók elutasítva, hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni kell, tehát a hatos kompromisszumra szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene 42-est visszabonták. Hetes kompromisszumról szavazunk, mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 55-ös mellette. Ellene tartózkodók, elutasító. Ezt ellenőrizzük. Jó, az 55-ösön megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Mert 14-en szavaztak ellenem. 56-os következik mellette. Ellenem. Tartózkodók elutasítva. 57-es mellette. Ellenem tartózkodók elutasítva. 59-es mellette. Ellene. Tartózkodók, ezt ellenőrizzük. 59-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elutasítottuk. 60-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 61-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodók. Szoros az eredmény, úgyhogy ezt ellenőrizni fogjuk. Az első részről szavazunk, 61 első rész, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk, 15-14 arányban. Második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 62-esről nem kell szavazni, mert nyelvi változtatás. 63-as mellette ellenem tartózkodók elfogadtuk. 64 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 67 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 69 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 70 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellenőrizzük a 70-est? Jó, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Véletlen volt, hogy, hogy eltaláltam, ne gondolják, hogy ezt ilyen gyorsan meg tudom számolni. Egyes kompromisszumra szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas, ez kiegészítős, van egy szóbeli módosító mellette. Ellene tartózkodók. Szerintem ezt elfogadtuk, de ne kockáztassunk, ellenőrizzük, hármas módosító. Elfogadtuk. Ötös módosító. Itt is van egy szóbeli módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Hetes. Itt is van egy szóbeli módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 10-es, majd egy szóbeli módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodók Szerintem ezt elfogadtuk, de ellenőrizni kérem. 12-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. se baj, ha nem akar szavazni. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Tizenhármas következik, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. elfogadtuk. 20 szavaztak mellette, 9 ellen szavazat, és nem volt tartózkodás. Köszönöm szépen, köszönöm az együttműködést, ezzel a szavazás végére értünk, de a szakbizottság ülés még nem ért véget. 8-as napirendi pont következik. Egy véleménytermezetről van szó az EU közép-ázsia stratégia végrehajtásáról és felülvizsgálatáról lesz szó. Görling asszony ennek a kérdésnek a jelentéstevője, illetve előadója, két percűnek. Bueno, pues vamos a comenzar, a, bueno, a comenzar no, a continuar los trabajos. sé. Eh, folytatjuk a szakbizottságunk munkáját. Már elmondtam, hogy eszmecserére kerül sor. Kérem önöket még egyszer, hogy folytassák a munkát. Amennyiben további megbeszélni valójuk van, nyilván van rá lehetőség a termen kívül. Én most azt kérném, hogy folytassuk a vitát teremben. A következő napi rendi pont az EU stratégia, közép-ázsiai stratégiájáról van szó, ennek az átdolgozása. A véleményünket Görling asszony készítette, egy készíti. Meg is adom neki ezért a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a titkárságnak az elvégzett munkát, segítséget a vélemény elkészítésében, az árnyék előadóknak természetesen. Még van munka előttünk, még nem fejeztük meg, de azért az addigi együttműködést köszönöm. Azt hiszem, hogy sokan nem ismerik Közép-Ázsiát. Kazaksztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán és Tadzsikisztán tartozik ide. Közép-Ázsia egy földrajzi leírás, saját kultúrával, épp perzsa gyökerekkel, és ez adja a történelmi hátteret, amire emlékeznünk kell, ugyanis ez meghatározza a kultúrát, a hagyományt, a viselkedést és egyebeket, amit mi itt vizsgálunk. Egyébként az AFET a koordináló szakbizottság készíti az EU közép-ázsiai stratégiáját, legalábbis ő szól hozzá a parlament részéről, és úgy gondolom, hogy üdvözlendőnek tartom a módosítókat. Többet kell tennünk, azt hiszem hozzá kell járulnunk a saját szempontunkból a témához. Mivel Közép-Ázsia öt különböző országról szól, független országokról beszélünk, nagyon nehéz ezeket csoportosítani a sikereket és a feladatokat tekintve is. Vannak persze közös dolgok, ez, erről szeretnék beszélni. A nőkkel szembeni erőszak egy nagy probléma ezen a vidéken, és az ENSZ egyezményét aláírtak valamennyien, a nők az emberi erőszakra vonatkozó egyezmény van szó. 29% a, a nők közül a régióban mégiscsak a szexuális bántalmazás áldozata lett. Itt meghozták a megfelelő lépéseket, egy prioritást biztosítanak a bűnöldözésben, ezekben az országokban, és tudom, mit vannak kollégák, hogy komoly, komoly aggájaik vannak az itteni nők elleni erőszakkal kapcsolatban. Az embercsempészet is fontos. Kettő állam van azt látjuk, hogy növekedett ezen a területen a bűncselekmények elkövetése. Itt erősebb szerepet kell játszani a az államoknak azt kell látni, hogy a közép-ázsiai köztársaságok nagy része ki van téve ennek, hiszen szegény emberekről van szó, szegénységben élőkről, és közvetlen veszély fenyegeti őket a családon belüli erőszak részéről is. A lakosság nagy része eznek ki van téve, mint mondtam. Arra szeretnék felszólítani, hogy a bűnüldözést erősítsék ezen a területen. Ezekben az országban vannak országok a közös területen, de hát vannak pozitív dolgok is, vannak olyan jelzések és egyes területek, ahol sikerült haladást elérni. Biztos vagyok abban, és hát más is majd hozzá fog szólni, nyilvánvalóan nem elég a haladás, amit eddig elértek de azért tudjuk, hogy vannak e, előrelépések. 58%-ban, e, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, e, nők, és a nők nagyon fontos szerepet játszanak a mezőgazdaságban, ebből következik. Ezért szerettem volna megtudni arról, hogy a mezőgazdaságban dolgozók a saját földjükön dolgoznak, és ilyen irányba szeretnék módosítókat előterjeszteni, hogy a nők szerep szerepének megfelelő tulajdon is járuljon ehhez. Aztán felvetnék egy konkrét témát, amit megjelentettem. Itt eh, legutóbbi időkig eh, általában az volt a helyzet, hogy Kirgizisztában eh, ellophatták a nőket, akik szükség volt, ez gyakorlatilag szokás volt, és nem nyilvánult bűncselekménynek. Mindenképpen lépnünk kell, az gondolom, hogy ez egy igen fura lánykérés, hogyha egyszerűen ellopjuk az érintett hölgyet. Ez, és Kirgizisztánban sokáig ez egyáltalán nem volt bűncselekmény. Elmúlt évben megváltoztatták az idevágó jogot, és a nő rablás bűncselekményé vált. Természetesen egy alapvető lépés, hogyha egy magatartást meg akarunk változtatni, de a tapasztalataink azt mutatják, hogy egyik napról a másikra nem, vál, nem változik meg az idevágó viselkedés. Itt még nagy lépéseket kell tenni, sok munkánk van, azt javasoljuk, persze helyes irányított lépés a jog megváltoztatása, de erre koncentráltan figyelnünk kell a véleményünk kialakítása során, és támogatni akarjuk azokat Kirgizisztánban, akik eh, arról gondoskodnak, hogy tényleg a jogot betartsák, és ez legyen a mm, szokásos viselkedés. Egyébként pedig várom az árnyék előadók hozzászólásait, és örülök az együttműködésnek. Köszönöm. Muchísimas gracias, señora Girlin, por... Köszönöm szépen Görling asszonynak. Köszönöm az elmondottakat. Ezek után az árnyék előadók következnek, a néppárt nevében Gabriela asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Szeretnék először is köszönetet mondani Gerling, Görling asszonynak, és hát gratulálni is neki kiváló jelentésszervezetről van szó, nagyon pozitív és bátorító megközelítésben van itt részünk. Úgy gondolom, hogy köszönetet kell, hogy mondjak neki illemelt módon a harmadik országokkal kapcsolatos megközelítés keretében. A nők elleni erőszakos fellépés azt igényli, hogy a jogot érvényesítsük, a jogra figyeljünk oda, és ezt egy szélesebb körbe helyezzük el nevezetesen az emberkereskedelemnek a körébe úgy gondolom, hogy nagyon fontos a nőknek a részvétele a közéletben is rendkívül lényeges, ezt tovább kell erősíteni, bátorítani a politikai életben. A második tényező pedig a különböző nemek ellenes, vagy a nemekkel kapcsolatos sztereotípiák elleni fellépés, különösen a fiatalkorúak esetében. Kiemelném még azt is, hogy a meglévő stratégiákat kell még tovább erősíteni, és azt is aláhúznám, hogy szükséges a párbeszédet tovább folytatni, és még akkor is, hogyha aggasztó adatokkal szembesülünk, figyelnünk, és erre utal a szöveg, többek között ugye jelzi azt, hogy aggaszt minket, hogy minden harmadik nőt érint a fizikai bántalmazás, és nem csak Európán kívül, hanem Európában is ilyen adatok a jellemzőek. Éppen ezért szükséges fenntartani a párbeszédet a nyomás gyakorlata és gyakorlása céljából, mert hogy ez meghozta már az eredményt. Ez négy pont volt, amelyet kielemeltem az első olvasat alapján, még módosítakkal is fogok élni, de már most köszönetet mondani Görling asszonynak, ez a vélemény rendkívül tartalmas, rendkívül releváns. Köszönöm. Muchas gracias, señora Gabriel. En nombre del Grupo Sandi tiene la palabra la señora. Köszönöm. Ja. Köszönöm szépen, és Arene asszonynak adom meg a szót a Szosák nevében. Köszönöm szépen, én is csatlakozom Görling asszonynal kapcsolatos jelentésnek a támogatásához. Nagyon fontos, hogy a FAM nő szakbizottság, a nők szakbizottsága fellépjen ezen kérdéskörben a közép-ázsiával kapcsolatosan, akkor, amikor a különböző jelentéseket olvasuk, akár az ensz e a jelentését és az egyebeket, úgy látjuk, hogy valóban sok mindent kell itt nyugtáznunk, és lehet nyugtáznunk többek között az előrelépések tekintetében, miközben még sok mindent kell tennünk 11 módosítót fogok előterjeszteni, konkrét intézkedésekkel kapcsolatosan is fogok majd javaslatokat tenni. Arra van szükség, hogy a konkrét megvalósításra hozzuk fel, az, hozzuk össze az erőfeszítésünket az ENSZ fellépésnek a fényében is, a diszkrimináció ellen. Nagyon lényeges a az akciótervet is kiemelni a nemek egyenlősége elérésnek a tekintetében, és bármelyféle bántalmazás vagy diszkriminatív fellépés a nőkkel szemben elítélendő, úgy gondolom, hogy a diszkrimináció ellenes harcnak ez is a részét kell, hogy képezze. Köszönöm. Muchas gracias, señora Berder, y ahora en nombre del Köszönöm szépen. Most akkor az ALDE nevében Werther asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm Görling asszonynak is az elvégzett munkát ezen a területen, ezen a anyagon. Nagyon nehéz mindig természetesen, hogyha más országokkal működünk, különböző hagyományokkal, különböző kultúrával, nem akarunk kioktatók lenni, de betart, tartjuk, és be akarjuk tartani a kulturális hagyományokat, de vannak eh, témák, mint például a mennyasszony rablás, eh, vagy nőrablás, hát ez eh, messze túl megy azon, amit el lehet fogadni bármilyen módon, bármilyen felfogás szerint azt gondolom, hogy ehhez hozzá kell szólnunk, és vannak értékeink, amiket be kell tartani, amikor tárgyalunk természetesen. Beszélni lehet a szervezett házasságokon, hazárságokról, de a nőket azért megfelelően védeni kell. Örülök, hogy ezt megemlítette, hogy van egy ilyen aggály a körünkben. Mindenek előtt az interneten és online dolgok egyre inkább eljutnak ezekbe a társadalmakba is. Itt tehát tudunk segíteni, a vidéki társadalmak is részesei ennek aztán az öröklés, a tulajdonjog, a földtulajdonjog nagyon fontos téma. Természetesen ezek a nők védelmének fontos részei, és itt kulturális véleményeltérések vannak, de az oktatás, a jogi védelem, hogyha az erőszakot alkalmaznak a nőkkel szemben, akkor jogi védelmet biztosítani kell. Van-e lehetőség arra, hogy valaki elváljon például, és egyebek aztán vannak további területek, amiket itt a parlament már vizsgált, és részt vett ez a kényszermunka, ezt ismerjük a gyermekek és nők esetében, őket gyapott ültetvényeken alkalmazzák kényszermunka keretében, kikényszerítik a nőket dolgozni, és és a férfiak átmennek Pakisztánba, és ott dolgoznak a gyapott földeken, ezt is tudjuk, de hogyha van egy stratégiánk, és ez világ különböző részével foglalkozunk, és meggyőződésem, hogy kell, hogy legyen ilyen harmadik államokkal szemben, akkor az értékeinket képviselni is kell. És amikor a jogi témákról van szó, szóval egy néhány módosítom lesz, de meggyőződésem szerint kooperatív módon tudunk majd együttműködni. Köszönöm szépen Birda asszonynak. Amennyiben további hozzászólás ehhez a témához, ez a jelentéshez nincs, újra Görling asszonynak adom meg a szót, hogy lezárja ezt az eszmecserét egyelőre, ha meghallgatta a kollégákat, az árnyék Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek azt hiszem, hogy egy oldalon állunk. Üdvözlöm Maria elgondolását a politikai döntéshozatalal kapcsolatos véleménynyilvánításunkról, és a többi hozzászóval is egyetértek a diszkrimináció persze meggyőződésem, hogy ezt még tovább vizsgáljuk majd és megbeszéljük. Fontos, hogyha tovább fejlesztjük a véleményt, akkor két-három erős pontot emeljünk ki, ilyen véleményt akarok, és ezek lennének a fő témák, mert akkor el is tudja fogadni az AFET ezeket, elég erősen hangsúlyozzuk. Ha megengedik, akkor azt mondanám, el akarom kerülni, hogy egy hosszú listával álljunk elő különböző témákat, ne legyen ez egy karácsonyfa, amire mindent ráakasztunk, hanem egy-két témát kiragadni és keményen megvédeni. Az, és szerintem ezekben egyet tudunk érteni az árnyék előadókkal. Ezt szerettem volna még, végén, még a végén mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Gerling asszonynak. Az elején azt terveztük, hogy a napi rendet egy kicsit módosítjuk, most jutunk a 11-es napi rendi ponthoz a megállapodásunk értelmében. Itt 2011-es ajánlások végrehajtását értékeljük a környezetvédelmi sztenderdekkel a kapcsolatban, az emberi jogokkal és a vállalatok szociális felelősségvállalásával kapcsolatban. Björk asszony az előadó, és meg is adom neki a szót. Uh, Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, hiszen nem sokára kezdődik egy nagyon fontos meghallgatás az emberkereskedelemről. Ami pedig az én véleményemet illeti, elsősorban az illó normák megjelenítéséről van szó a különböző nemzetközi megállapodásokban, a kereskedelmi megállapodásokban. A legtöbb módosítás, ami beérkezett, nagyon pozitív, úgy gondolom, hogy még elmélyítik az eredeti javaslatot, és a nemzetközi kereskedelmi megállapodások uh, kapcsolatban a az új fenntartható fejlesztési célokat is figyelembe kívánják venni. Úgy gondolom, hogy itt jó lehetőség nyílik arra, hogy kompromisszumokat kössünk, már most is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik módosításokat nyújtottak be, és 19-én szeretnék összeülni 14 órakor az árnyék előadókkal, nyilvánvalóan addigra a kompromisszumos javaslatokat is el fogok készíteni, ezeket kikül fogom küldeni, de most akkor az árnyék előadók is kapják meg a szót. Köszönjük szépen Björk, az a, a néppárt részéről kapja meg az árnyék előadó a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebben a fázisban csak kettő dologra szeretnék emlékeztetni, pedig röviden. A néppárt frakció azonban, hogy ez a vélemény ne kérdőjeleze meg azon célkitűzéseket, amelyeket a kereskedelmi politikai megállapodásokban rögzítettünk. Bizonyos módosítók ugyanis úgy tűnhetnek, hogy a kereskedelem illetve a nemzetközi kereskedelem az okozója valamennyi problémának, amelyel szembesülünk a társadalmunkban. Márpedig a néppárt úgy tartja, hogy az észszerű és a dinamikus kereskedelem politika messze menően hozzájárult a gazdaság növekedéséhez és az országainknak a gazdaságához. Egy. Kettő. A FAM szakbizottság emlékeztetnék, nem lehet felkérve 2010-ben arra, hogy véleményt formáljon a kérdésről. Az igazi gondunk az, hogy nem rendelkezünk olyan tanulmányjal, amely egyértelműen és nagyon világosan adatok alapján kitérne arra, hogy a nők helyzete a jelenlegi kereskedelmi politikai szabályok mentén hogyan alakul. Éppen ezért a módosítónak több eleme erre vonatkozik, nevezetesen tanulmányokat igényelnék kiegészítő jelleggel ezen témákban. Ez a célkitűzés persze már megfogalmazódott, más részéről is, és ezt üdvözlöm. Az álláspontunk tehát egy nyitott álláspont, a nyitásnak vagyunk a hívei konstruktív szellemben, figyelembe véve a tárgyalásokat, és a jelentés tevünk nyilvánvalóan mindent megtesz azért, hogy kompromisszumos megállapodásokra jussunk, még akkor is így van ez, hogyha az alap véleményben vannak fenntartásaink, vagy azzal kapcsolatosan, de törekszünk mi is a kompromisszumra, és ezt úgy tesszük meg, hogy konkrét, egyértelmű javaslatokat fogunk tenni, azért, hogy a eszmecserét előre vigyük, és ne ideológilag legyen megszabott ennek a helyjelentésnek a haladása. Köszönjük szépen, Lökröbek. Most pedig Ajala Szender asszony kapja meg a szót az Álda nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az az igazság, hogy hogy számomra igencsak meglepő volt az, amit elhangzott. Természetesen először szeretnék köszönetet mondani Björk asszonynak, hogy ilyen nagy halandóságot mutatott, vagy mutat a közös tárgyalásokra, ez már is egy jó kiindulási alap. Módosítok segítségével úgy gondolom még néhány dolgot jobban kidomboríthatunk. Caifi asszony első jelentésében bizonyos dolgokat kihagyott a szövegből, a FAM szakbizottság felvetéséből nem mindent vett fel a szövegbe, de különböző alkalmakkor már dolgoztunk együtt, különösen a nemek közötti egyenlőség vonatkozásában. És azért abból indulhatunk ki, hogy hasonló véleményt eh, képviselünk, éppen ezért meglepő az, amit Lögrép asszony elmondott, mi az, hogy ne ideológiailag megszabott dolgokról legyen egy szó. Hát az ILO és más nemzetközi szervezetek is számos tanulmányt letettek az asztalra, a, amelyekben pontosan ez áll, hogy a nemzetközi kereskedelmi megállapodások esetében mi nem mindig tesszük kötelezővé az emberi jogi záradékokat, és ebbe a záradékba az emberi jogokhoz tartozna a nemek közötti esélyegyenlőség biztosítása, ugyanígy e, ide tartoznak a környezetvédelmi jogok is, a Párizsi Klímakonferencia előtt, talán ez most még égetőbb, mint egyébként, és most van egy lehetőségünk, amelyet 2012-ben nem használtunk ki, most ismét itt a lehetőség, hogy javítsunk a helyzeten. Valóban igaz az, hogy a kereskedelmi megállapodások eh, azért nem ördögtől valók, a kereskedelmi megállapodások azonban, hogyha nem a kötelező záradékokat, akkor automatikusan nem fognak javításokhoz, módosításokhoz vezetni, ahol a nők munkavállalóként e, esetleg hátrányos helyzetben vannak, például a mezőgazdaságban, vagy a kézműiparban, az építőiparban e, nem tudják aktívan általában érvényesíteni a jogaikat, holott itt nagyon sokszor a munkahelyi egészségügy kérdése is felmerülnek. Éppen ezért szeretnénk a szociáldemokraták részéről módosítókkal e, változtatni ezen. Mi a szaifi jelentés, a 2010-es jelentés szellemét szeretnénk továbbvinni, szeretnénk jogi kötelezettséget előírni arra, hogy emberi jogi és környezetvédelmi záradékok kerüljenek bele a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokba azért, hogy az Európai Uniós értékeket eh, közvetíteni tudjuk, és a kereskedelmi megállapodásokon keresztül valóban ez irányú impulzusokat is tudjunk keresztülvinni nem csak gazdasági, hanem környezetvédelmi vagy emberi jogi az emberek életminőségére vonatkozó impulzusokat és javításokat is tudjunk eszközön. Ezért szeretnénk ezt kötelezővé tenni, ezeket a záradékokat jelenjenek meg a kereskedelmi megállapodásokban, és jogilag kötelező érvényűeknek is kellene lenniük ezeknek a záradékoknak. Azért, mert a nemzetközi munkahelyi szervezetek, környezetvédelmi szervezetek által már elmondott a alapján, hiszen nagyon konkrét dolgokról van szó, például a földtulajdonhoz való jogokról, és így tovább. A kereskedelmi megállapodások nagyon sokszor olyan országokat is érintenek, ahol a nők bizony védelemre szorulnak, ugyanígy a családok is ezzel összefüggésben. Éppen ezért ez egy horizontális záradék lenne, amely gondoskodna arról, hogy a nők és a férfiak valóban egyenlő esélyekkel rendelkezzenek, és itt valóban a harmadik országokkal kötendő uniós megállapodások fontos eszközt adnának kezünkbe, hogy ezt biztosítsuk, és ezek kívül fontos lenne az utólagos nyomon követése és értékelése ezeknek a megállapodásoknak, hogy milyen eredmények születnek, milyen hatásokkal járnak ezek a megállapodások a nőkre, a családokra, hiszen sok esetben a nők sok ágazatban, sok területen a nők nagyon fontos szerepet játszanak, éppen ezért fontos lenne a nemi szempontú hatásvizsgálat is. És azt gondolom, itt Lögrép asszony egyetértünk, hát konkrét adatokra van szükség, rengeteg tanulmány van, de ezt szisztematikusan és kötelező jelleggel kellene bevezetni. Előzetes hatástanulmány, utólagos hatástanulmány, nemi szempontból, környezetvédelmi szempontból, és így tovább. Úgy gondolom, ez most egyre sürgetőbbé válik, hogy ezt valóban kötelezővé tegyük, hiszen itt úgy gondolom, hogy megfelelő ismereteket is szereznénk, amely az európai jogok érvényesítésének szempontjából is fontos. Tehát, de ehhez mutatókra is szükség van ahhoz, hogy egyáltalán érvényes hatástanulmányokat lehessen végezni. Valamennyi kereskedelmi megállapodás tekintetében szükség lenne ilyen száradékokra és mutatókra, amelyek segítségével tudjuk mérni az eredményességet. A záradék pedig azt is kellene, hogy tartalmazza, hogy nőjogi szervezeteket is eh, be kell vonni a hatásolományok vizsgálatában ő, a nőjogi szervezetek is nagyon eredményesek lennek, például a mikrohitelek esetében is együttműködünk ilyen szervezetekkel. Fontos azonban, hogy hogy ők nem csak a női jogokat, hanem általában a KKV-k érdekeit is képviselik, és ezt is meg kell jeleníteni a kereskedelmi megállapodásokban. A legutóbbi októberi bizottsági dokumentumban éppen egy ilyen horizontális záradék megjelenik a koncepció szintjén, ezt mi valóban kötelezővé szeretnénk tenni, ugyanígy kötelezővé szeretnénk tenni az előzetes és utólagos hatástanulmányokat is, és egy lehetséges szankciókat tartalmazó rendszert is szeretnénk bevezetni, arra vonatkozóan, hogyha nem tartják be ezeket a záradékban foglalt rendelkezéseket. Köszönjük szépen, Éles Szender, azt hogyha nincs további hozzászás, de úgy látom, van. Tehát akkor tessék, nem csalszom. Volevo eh, ringraziare. Szeretnék köszönetet mondani Björk asszonynak, az vélemény előadójának, illetve köszönet mind a, mindazoknak, akik eh, módosítókat nyújtottak be. Én az Intában dolgozom az ügyön, és nagyon fontosnak tartom, hogy a női jogi szakbizottságnak is legyen egy véleménye. Én pontosan ebben az irányban próbálok közreműködni. A nemek közötti egyenlőség kérdése, illetve az egész emberi jogi záradék szerintem rendkívül fontos, alapvető fontosságú, és ennek oka is van, hiszen így lehet ex post és ex ante hatástanulmányokat kérni. Tehát ezt a perspektívát szeretnénk belevenni abba a jelentésbe, ami az emberi jogokról szól. Tehát köszönet a Nőjogi Szakbizottságnak, nyilvánvaló az is, hogy egyetértek azzal, hogy tanulmányokat kell kérnünk, együtt kell működnünk, hogy a, nemzet, a nemzetközi kereskedelemben is egyre nagyobb jelentőséget kapjon az, emberek, az emberi jogok témája, illetve a nők jogok témája. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy ki szeretne még hozzászólni, Bőrkasztony esetleg, így a vita végén. Uh, Nagyon röviden, köszönöm szépen valamennyi árnyék előadónak a hozzájárulást. Az kiváló javaslatokat, felvetéseket figyelembe fogom venni a kompromisszumok kidolgozása során, és remélem, hogy valóban egy olyan jelentés kerül az asztalra, amely amely a mi felvetéseket is A 19-én ülünk össze az árnyék előadókkal. Köszönöm, Björk asszony. Az Európai Bizottság is szót kér, csak kérem, hogy nagyon röviden, mert már el kéne kezdenünk a meghallgatást, de azért parancsoljon. Uh, köszönöm szépen, elnök azt köszönöm, hogy szót kaptam, rövid leszek. Csak szeretném köszönet mondani a szakbizottságnak a kemény munkáját, ami ezzel a területen végzett. Úgy gondolom, hogy a vélemény tervezett valamennyi kulcsfontosságú szempontra kitér a kereskedelem és nemi kérdések közötti átfedés összes szempontjára kitérnek, ott van a munkavédelmi, munkaügyi normák és az emberi jogok és a nemi esélyegyenlőségre vonatkozó jogok megjelenítése a kereskedelmi megállapodásban. Úgy gondoljuk, hogy fontos, örüljük, hogy ezt támogatja a szakbizottság és Jelenleg vannak erre vonatkozóan korlátok is, például az, ami a hatástanulmányok elvégzését illeti, például adatok hozzáférése, például a kereskedelem, politika kereskedelem, mi megállapodások kiadása a nemi esélyegyenlőségre itt hiányoznak az adatok, és kérdés, hogy mi valósulhat meg itt a kereskedelmi megállapodásokban, vagy mit lehet más eszközök esetében például a kereskedelmi együttműködési megállapodások keretében megvalósítani. Úgy gondoljuk, hogy itt az érintett területeken nem mindig veszik figyelembe az aktuális feleményeket, az uniós kereskedelmi politikában talán erős kitérhetne a jelentés, és ezt szeretném volna még megerősíteni, hogy bizottság nagyon is nyitott marad, hogy eh, erről ezt vagy folytassuk, és eh, örülünk minden lehetőségnek, ha ezt megtehetjük itt. Köszönöm. Köszönöm, akkor lezártuk ezt a napi rendi pontot. Kezdődik a meghallgatás másfél perc szünetet szeretnék kérni, hogy az előadók ide felfáradjanak a pulpitushoz.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 Bueno, pues damos eh, comienzo a este hearing. Kezdjük el a meghallgatást. Az emberkereskedelem női vagy nemek közötti dimenziójáról. Ez egy nagyon fontos dimenziója munkánknak a Daphnével kapcsolatban, a plenárison is volt erről szó, illetve beszéltünk a nők elleni erőszak kérdéséről, a lányok elleni erőszak kérdéséről. Ezt a meghallgatást azért rendezzük, hogy a 2001 per 36-os irányelvvel kapcsolat, irányelvek a végrehajtásával kapcsolatban kiadjunk egy véleményt, ez pontos, ennek pontosan ez a terméje, pontosan ez a témája. Ennek a kérdésnek Börder asszony a jelentéstevőjével felelősít a szakbizottságban, és a, a LIBE szakbizottságban a vélemény előadója pedig, előadója pedig Björk asszony. szakértőket hívtunk meg, akik be fognak számolni tapasztalataikról, munkájukról, és azt hiszem, hogy ezáltal sokat fogunk tanulni, és ezáltal könnyebb lesz munkánkat elvégezni és megírni ezeket a jelentéseket. A nők elleni erőszak, illetve az emberkereskedelem olyan szörnyű jelenség a társadalomban, amely ellen össze kell fognunk, és mindannyiunknak közösen kell harcolni, hogy véget vessünk ezeknek a szörnyű jelenségeknek. Tehát több területen is el kell kezdeni a munkát. Többféle szakértőt hívtunk meg pontosan ezért a mai meghallgatásra, és ezáltal azt hiszem, hogy nagyobb rálátásunk lesz erre a jelen jelenségre. Először a két európai parlamenti jelentéstevőnek adjuk meg a szót, Bördör és Björk asszonynak, utána pedig a szakértők következnek. Bördör asszony, ön következik. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök assza. Üdvözlök mindenkit, és köszönet illetim a vendégeket, akik ma itt felszólalnak. Nagyon is várom, hogy mit fognak velük megosztani. Én vagyok a végrehajtási jelentés előadója az emberkereskedelme szóló irányelvnek, az emberkereskedelem elleni harcnak már élenjárója vagyok évek óta, és nagyon örülök, hogy, hogy egy ilyen meghallgatás keretében foglalkozunk ezzel. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament a jelentés keretében valóban óriási lehetőséget kap arra is, hogy hozzájáruljon a bizottság általában végzett munkájához. Az emberkereskedelmi irányelvnek a definíciója nagyon tág, a korábbi irányelvek felfogását kibővíti. Ennek a definíciónak nagyon sok része van, de hogy leegyszerűsítsük ezt, három fontos elemből áll ez. Az emberkereskedelem, az emberkereskedelem célját, eszközeit, módját határozza meg, emberek tobozása, átadása vagy átvétele a cél, ha kényszerítés, megtévesztés vagy visszaérés alkalmazása a mód, a, és a szexuális vagy munkaerő kizsákmányolás, aztán a célja mindennek. Sokszor pénzügyi nyereség áll a háttérben, de nagyon sok másféle módja is van a kizsákmányolásnak, a szexuális kizsákmányás, kényszermunka és az ENSZ jegyzőkönyv is ezt a meghatározást tartalmazza. De vannak különböző tagállami jogi definíciók, ez pedig azt jelenti, hogy európai szinten nem vagyunk mindig képesek arra, hogy az adatokat és a bizonyítékokat összevessük, mert az egyes tagállamok itt eltérő utat is követhetnek. Amiről itt nem beszélünk ebben a jelentésben, az az, hogy az emberkereskedelem az a jelenlegi menekült válság és az embercsempészet problémáit a el térő ügyről beszél, akkor is, hogyha itt is van szó csempészetről, és vannak sérülékeny csoportok, akik ellen alkalmaznak, de az emberkereskedelem egy ettől teljesen elkülönült terület és az, a külön megbízott itt három különbséget határoz meg. Az embercsempészet esetében a migránsok hozzájárulnak a csempészethez, míg az emberkereskedelem esetében nincs erről szó, nem egyeznek bele, vagy pedig, ha bele is egyeztek, ezt a beleegyezést kényszerítő eszközökkel csikarták ki belőlük és a kettes cikk négyes bekezdésében az elvben le is van fektetve, hogy a szembes kereskedelem áldozatának beleegyezése nem releváns, mert azt általában kényszerítés útján érik el. És itt nagyon sokszor hosszú távú kizsákmányolásról, az áldozatok ellenőrzésére van és eltér a csempészet, és az emberkereskedelem mindig nemzetközi jellegű és mindig jogellenes embercsempészet esetében viszont a, az érintettek mozgatása egy országon, államhatárokon belül is megvalósulhat. Az emberkereskedelem az egyéni áldozatok ellen elkövetett bűncselekmény. 69% az emberkereskedők áldozatainak e, szexuális kizsákmányás céljából került elhurcolásra, és nekik 95 -ok nők. Annak e- ellenére, hogy az emberkereskedelemben a prostitúció ilyen nagy szerepet játszik, mégis sokszor elsikad ennek a kettőnek a megkülönböztetése. És most sem fogunk a, arról beszélni, hogy a prostitúciót hogyan lehet különbözőképpen megközelíteni, vagy megítélni. az ember kereskedelem na, nagy arányban prostitúció céljából történik meg, és ezt globálisan is bűncselekményként ismerik el, ezt az ilyen célú emberkereskedelmi tevékenységet, és mi most erre fogunk fókuszálni az emberkereskedelemre, és nem pedig a prostitúció megítélésére. A nemi szempontja az emberkereskedelemnek egyszerűen elvitathatatlan, még hogyha ez a szörnyű bűncselekmény nőket, férfiakat és gyermekeket is érint, a statisztikák egyetemen azt mutatják, hogy az áldozatok többsége igenis nők és lányok csoportjából áll. Az ezévi jelentés arra beszél, hogy a regisztrált áldozatok 80%-a 2010 és 2012 között nő volt. És ha bár a Libe szakbizottság itt az illetékes technikai szempontból, mégis azok a tagállamok, amelyek részletesebb statisztikákat tudtak benyújtani az életkor tekintetében azt láttatták, hogy 70%-a a nőknek, a lányoknak kiskorú volt, de megjegyezem, hogy két és 11 éves kor közötti áldozatokról is beszéltünk. A statisztikák a valós helyzetet nem is fedik le, biztos, hogy nagyon sok felfedetlen eset van. Általánosságban a regisztrációnak a bűncselekménynek nem igazán hatásos, illetve a felderítés, a, a jogszabályok végrehajtása, szankcionálás esetében úgy láthatjuk, hogy itt még komoly hiányosságok vannak. Az irányelv arról is arról is beszámol, hogy különböző célokból kerül sor emberkereskedelemre, nőket és sörkeket más célból hocolják el, éppen ezért nem is szempontból érdemes ezen irányelv végrehajtását is megvizsgálni. Björk asszony meg fogja vizsgálni az igazságügyi jogi szempontokat a LIBE szakbizottság keretein belül készített jelentősében. Én viszont azt gondolom, hogy a FEM szakbizottság részéről jó lenne, hogy arra koncernánk, hogy az áldozatokat hogyan kezelik, és hogyan lehetne őket megvédeni. Az emberkereskedelmi irányelv a nemzetközi szinten is a nemi szempontú megközelítése tekintetében is a követendő példát jelenti az emberkeskedelem áldozatai az Európai Unión belül továbbra is nehezen jutnak hozzá az igazságszolgáltatáshoz, és nem megfelelő elbánásban részesülnek nagyon sok esetben. Az áldozatok azonosítása sem megfelelő az irányelv eh, ellenére is, hiszen az irányelv korai azonosításról beszél, és arról, hogy támogatni, segíteni kell az áldozatokat. Az áldozat segítő szolgálatok nagyon alacsony forrásokkal, nagyon kevés lehetőséggel tudnak az áldozatok mellett kiállni. Erről is szeretnék most beszélni, és nagyon várom a, az előadók összemletes arról, hogy hogyan lehetne ezen segíteni, illetve hogyan lehet hosszú távon és az ellátását biztosítani az áldozatoknak, érdekelnének bevált gyakorlatok, de ugyanakkor vannak rossz gyakorlatok is. Nagyon köszönöm éppen ezért, hogy hálás vagyok azért, hogy az előadók eljöttek, és várom izgalommal, hogy miről fognak beszámolni nekünk. Gracias, señora Bördőr, ahora... Köszönöm, Bördőr asszony. Most Bördőr asszony következik ő a Libében a vélemény előadója. Uh, Köszönöm szépen, rövid leszek. Mint már Béda asszonytól hallottuk, a Libe szakbizottság a bűnüldözéssel foglalkozik, a eh, büntetőjoggal, és eh, dolgozom ezen a területen, az embercsempészet területén, még mielőtt parlamenti képviselő lettem volna, a meggyőződésem, hogy ez az egyik legfontosabb terület, eh, amit itt vizsgálnunk kell, ezt napi rendre kell tűznünk feltétlenül. Természetesen szükség van egy gender perspektívára ezen a területen, és örülök, hogy a FAM szakbizottság, a vezető szakbizottság ezen a területen, hiszen mi tudunk a legmegfelelőbb bűnüldözésen fellépni Teljesen egyetértek azzal, hogy többet kell dolgoznunk a védelem területén, az áldozatok védelmét biztosítani kell az igazságszolgáltatáson belül, de többet kell tennünk. Szerintem különbséget kell tenni az embercsempészet különböző formái között, és eh, be kell ismernünk, hogy eh, saját eszközökre van szükség, különböző eh, tapasztalatokat szereztünk, és ez egyébként a parlament az el kell, hogy küldje, küldje a véleményét a bizottságnak és a tagállamoknak, és nem akarok különböző megközelítésekről beszélni. A prostitúcióval kapcsolatos politikában szerintem a lényeg az, hogy el kell kerülni, hogy létrejöjjön ez a mi feladatunk, ezt be kell látnunk. Olyan értelemben, hogyha nem akarjuk csak az áldozatokat megvédeni, az ő jogaikat, hanem meg akarjuk előzni, hogy több áldozata legyen ennek a cselekménynek, akkor beszélnünk kell a rendszerről önmagában, milyen ágazat, ez milyen feltételekkel, körülményekkel dolgoznak, hogy tudunk fellépni, az ember csempészettel szemben hogyan tudunk a kényszerítésre szemben fellépni, ez az, amiről beszélnünk. És a munkaügyi tapasztalatokat is kell figyelembe vennünk. Különböző helyről közelíthetjük a témát, remélem, hogy együtt előrébb jutunk, és ezért nagy örömmel várom a mai vitát a szakértőkkel. Köszönöm szépen. Köszönöm, Györg asszony, most pedig kezdődnek a szakértői hozzászólások. azt mondanám, hogy az lenne a legjobb, hogy az első panelben mindenki 10 percben szólna hozzá. Jonas Henriksson az első. Ő a stokholmi rendőrségen dolgozik. Henriksson, Henriksson úr. Henriksson úr. A prostitúcióval, illetve emberkereskedelem témájával foglalkozik már 2008 óta, 2013 óta pedig a prostitúcióval foglalkozó egységben dolgozik teljes munkaidőben, és a svéd nemzeti emberkereskedelem és prostitúció elleni task force tagja. Nagyon értékes vendégről van tehát szó. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásukat, és engedje meg, hogy megadjam önnek a szót. Tack så mycket skulle bara vilja börja ja, oh, tacka att hát, jag hát, får... Köszönöm szépen. Üdvözlöm önöket. Örülök, hogy eljöhettem ide, és hangsúlyozni szeretném, hogy tényleg a terepen dolgozom, a gyakorlatban a fő feladatom, hogy a lehető legtöbb ügyfelet letartóztassam, hogy kevesebb ember kényszerüljön a prostitúcióra. A emberkereskedelem és a prostitúció szorosan összefügg az én szememben. Tíz percen maradt, és egy eseten keresztül szeretném bemutatni, hogy hogyan is alakul, hogyan néz ki a mi valóságunk. Néhány ellenérvet is szeretnék emlékeztetni, felsorolni, amit emlegetni szoktak a svéd joggal szemben. Először is nagyon röviden szeretnék beszélni a megfelelő jogról, a szolgáltatókra vonatkozó jogot, itt emberkereskedelemről beszélünk, súlyos, eset, súlyos bizott esetek is vannak, és vannak az ügyfelek. Hogyha valaki 15 év alatti személytől, akkor az gyermekbántalmazásnak minősül, vagy egy gyermekkel szembeni erőszaknak, aztán fiatalkorok esetében két év a büntetés, és van egy az szex, fizetett szex beszerzésére vonatkozó törvény Svédországban. Vegyük tehát először a futtatással kapcsolatos törvényt. Mindenki, aki ebből profitál, vagy pénzt keres ezzel, még ha nem is maguk adják el a szexet, akkor büntetést kaphatnak. Szerintem ez így önmagában nagyon jó törvény, nagyon nehéz emberkereskedelmet folytatni, hiszen a nők, ha Svédországban jönnek, gyakran szegénység elől menekülnek, és a férfiak, eh, akik ezen a területen dolgoznak, eh, nem emberkereskedelem miatt kerülnek elítélésre, hanem eh, futtatás miatt. Én az idevágó törvényel dolgozom, nem akarok időt pocsékolni arra, hogy felolvassam a részeket, tehát eh, ki kell indulni abból, aki értékesíti a szexet, az büntetőjogilag nem mondják felelősségre, az aki veszi tőle, igen. Tehát aki ilyen irányú kísérletet tesz, vagy hozzájárul, segíti ezt, de nem csak pénzzel kell fizetni, drogokkal, más szolgáltatással, vagy alkoholal is, ha ellenszolgáltatás biztosítva, ez is ugyanannak minősül. Eh, eh, egyébként pedig a nemek szempontjából semleges ez a jog, tehát mindegy, hogy nőkről, férfiakról van szó. Egy egy, ma, egy év büntetési tétele lehet számolni ilyen esetekben, és pénzbüntetéssel is ez. Az egyik érv ezzel szemben az szokott lenni, hogyha ezt az északi modellt alkalmazzuk, akkor illegalitásba szorítjuk az egészet. Tehát azt kell látni, hogy az egészet a szervezet bűnözés irányítja, ők pénzt akarnak keresni, ezért gondoskodni kell arról, hogy találkozzanak a vevők és az eladók, és ez általában az interneten történik. Mi pedig pont úgy működünk, mint a vevők, az ügyfelek, a prostitúciók, tehát mi is felmegyünk az internetre, ahol az értékesítők vannak, akár a közelben is lehet egy futtató, azt is megnézzük, hogy adott esetben a fiatal korú lehet az érintett nő, keresünk tehát egy ilyen hirdetést, akár árakat is mutatnak, 30 perces találkozó, mint egy 50 euróba kerül, 150 euróba kerül nagyjából, aztán itt van a telefonszám is, nem olyan bonyolult ez, az ember csak felhívja ezt a telefonszámot. Itt egy nővel kerültünk kapcsolatba, aki prostituálódik, és az ember utána eldönti, hogy találkozik vele. Mi is ezt tesszük végül is. Küld nekem egy címet, hogy hol találom meg, és a kollégák vagy én oda mennek, megyünk, felkeressük a címet, Mm, felcsöngetünk, megjöttünk, bejutunk az érintett lakásba, de hát én rendőr vagyok, ezt tudni kell. Az én célom az, hogy a címet megtaláljuk, és minden férfi, aki erre a címre kijön, az vagy futtató, vagy emberkereskedő, vagy ügyfél, szexügyfél. Ilyenkor azt mondom, hogy elfelejtettem pénzt hozni, és akkor megyek, távozok visszavonulunk, és figyelni kezdjük a lakást, megnézzük, hogy mi történik, és minden férfi, aki bemegy ebbe a házba, a lakásba, az gyanúsított, és folyamatosan figyeljük ezt. Aztán meg feltűnik egy ügyfél, hát gyakran szinte sorban állnak az épület előtt, megnézzük, hogy a helyes eh, lakásba menjene valaki. Mm, időnként azt is halljuk, hogy eh, alkudóznak adott esetben, egy szexuális aktusról is beszélnek, hogy mit várnak el, aztán amikor valaki elhagyja a lakást, akkor letartóztatjuk lefoglaljuk a telefonját, ezzel biztosítjuk a bizonyítékokat, megnézzük a korábbi SMS-eket, az internetes történetet lefuttatjuk, minden, ami összefüggést alakíthat ki a bűncselekménnyel, hogy hogyan vette fel a kapcsolatot, stb. Ezek azok a bizonyítékok, amelyekre szükség van. Természetesen mm, kihallgatásra kerül sor már a helyszínen, a legtöbb férfi egyébként elismeri, amit tett azonnal, hiszen egyértelmű a lebukások. Ilyen esetekben ők, az ő céljuk az, hogy kimeneküljenek az ügyből bírósági tárgyalás nélkül. A nőt is kihallgatjuk Adott esetben lehetőségünk van arra is, hogy a nővel találkozzunk. Hát gyakran olyan nőkről van szó, akiket nagyon kihasználnak, és tudunk tárgyalni velük, hiszen ők nem követtek el bűncselekményt, innentől kezdve őszintébbek és nyitottabbak, és megkapjuk az információkat, és mi meg elmondjuk, hogy a svéd társadalom mit kínál nekik, milyen lehetőségeket a kitörésre, egy szociális munkás is van a körünkben, aki mindig motiválja ezeket a nőket arra, hogy lépjenek ki a prostitúcióból, és talán előfordulhat, hogy később találkozunk ezzel a nővel, újra más területeken is, újra is újra meg kell próbálni. A férfiaknak is Elmondjuk egyébként, hogy a szervezet bűnözésnek fizetnek, Egyébként pedig vannak, akik ezek után hajlandóak terápiára menni. Persze vannak mítoszok a törvényel kapcsolatban. Ez nyilvánvalóan illegalitásba szorul inkább, de hát ez nekünk mindegy. A lényeg, hogy végrehajtsuk a törvényt. A nőkkel szembeni erőszak erősödik, ilyen érvek is vannak Persze, van ez az érv, de mi még nem vettük észre, hogy a nő azt mondta volna, Svédországban veszélyesebb a munka, aki ezzel foglalkozik, mint mondjuk más országban. hogy ö, a, ugye az ügyfelek inkább félnek, és az emberkereskedők visszaszorulnak emiatt, mert kisebb a kereslet, Itt arról van tehát szó, hogy visszahúzódnak ezek a az emberek csökken, a prostitúció, egyébként kapunk információkat a nőktől, tudjuk mi történt régebben, kellő információt szerzünk be, ezek a nők később is tudnak jelentkezni nálunk, nem félnek tőlünk annyira, tudják, hogy mi kik vagyunk. És van itt még egy félreértés, mi szerint rengeteg telefonlehallgatás és egyébre van szükség, nincs erre szükség. Egy-két rendőr van, akinek aktívan kell dolgozni ezen a terület, mint ahogy leírtam, ők letartóztatják a férfiakat, és már fel is léptünk a problémával szemben. Fontos még elmondani, hogy igencsak normatív hatással jár ez a törvényes vétás, mert elítélik az emberek a szex vásárlást, a fizetett szexet, tehát akiket itt és a nők nehéz helyzetben vannak, őket meg kell védeni, hát, akik szolgáltatnak, és ez magasabb szintű védelmet biztosít az a törvény a nőknek, mint más országokban. Tehát van itt egy, mi rossz piacot akarunk teremteni, ki akarjuk szárítani a piacot, tehát ne legyen vonzó ez a piac már többé azon országok, akik átveszik ezt a jogot, ezt ugyanezt fogják látni, az árak növekednek, egyébként a veszély miatt a férfiak túlságosan félnek, és többet kell fizetniük. Egyébként a nyilvánosság, a közvélemény is tudatosabban figyel arra, hogy milyen problémákkal jár ez együtt. Itt nem vidám nőkről van szó, akik eh, szexet árusítanak, hanem ők áldozatok, olyan személyek, akiknek nincs más lehetőségük. Vagyis azt gondolom, lassan lejár a 10 percem. A legfontosabb, amit a mindennapi munkában látok, az az, hogy az ügyfelek kriminalizációja és a nők eh, dekriminalizációja a legfontosabb. A nőknek megfelelő szociális támogatást kell biztosítani, és nem elég a törvényeket megírni, hanem azokat végre is kell hajtani, rá kell állítani a rendőröket, akik folyamatosan ezen dolgoznak, hogy ismerjék a terepet. Köszönöm. Muchas gracias, señor Erickson. Köszönöm szépen Erikson úr, Henrikson úr. Amint az elején mondtam, ön valóban ezzel foglalkozik mindennapi munkájában, úgyhogy nagyon hasznos számunkra ez a tapasztalat, hogy mindennapi munkájában mivel találkozik, mit tapasztal. Azt hiszem, hogy ez a megközelítés pozitív abból a szám, szempontból, hogy ezáltal a nők szégyenletes helyzetükből ki tudjanak lépni. Rachel Moran következik, aki a Space International szervezet tagja, és egy könyvszerzője. Utazásom a prostitúción keresztül, fizetve, ez a címe. A Space International tagja, Ez egy olyan szervezet, amely lehetőséget ad olyan nőknek, akik megélték a prostitúciót és egyéb, a kizsákmányos egyéb formáit, hogy hangot adjanak véleményüknek, érzéseiknek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és szeretném önnek most megadni a szót. Oké, Okay, thank you. Köszönöm szépen. Először szeretném kiavítani a könyvem alcímére vonatkozó fordítást. Az utam a prostitúcióhoz, ez lenne a címe. A munka a prostitúcióban, ez a megfogalmazás nagyon is ellene lenne azoknak az elveknek, amelyeket a könyvben um, lefektetek, hiszen a prostitúció nem munka, ez egy állapot. Én hét éven át tűrtem, viseltem el, és utána ugyanannyi évre volt szükségem, hogy ezt feldolgozzam, és tíz éven át uh, írtam, dolgoztam a könyvemen, és az elmúlt öt évben pedig uh, hasonló helyzetben lévő nőkkel foglalkoztam a Space keretein belül, tehát a prostitúció, uh, részét képezte az életemnek 25 évvel ezelőtt, és úgy gondolom éppen ez felhigosít arra, sőt, kötelességem is, hogy arról beszéljek és elmondjam, hogy, hogy sosem fogok sehol úgy nyilatkozni, hogy az emberkereskedelem a prostitúció elkülönülő tényállás lenne, hiszen az emberkereskedelem az emberek mozgatása, akár belföldön, akár külföldön, vagy határon átnyúlon, de ennek a végpontja általában a prostitúció. Ez a célja az emberkereskedelmnek, az emberek mozgatásának. Hogyha nem lenne prostitúció, akkor lenne, nem lenne szexuális szolgáltatásokkal kapcsolatos emberkereskedelem. Azok a nők, akik prostituáltak voltak, és most gondolok egy konkrét személyre, akivel Írországba találkoztam, akkor a, akkor nem ezeket a tapasztalatokat élnék meg az emberkereskedelmel kapcsolatban. Nagyon sokféle kényszerítő, bántalmazó cselekménynek vannak kitéve a nők, ezt a hölgyet például Londonban a hajánál fogva e, rángatták el, elvitték egy reptére, elvették az útlevelet, és utána elhurcolták, és éveken keresztül prostitúcióra kényszerített. Az a fajta emberkereskedelem, szexuális célú emberkereskedelem, amit a filmekben látunk, az kicsit eltér attól, amit például én is megtapasztaltam, amit én ugyanakkor az elmúlt hét, abban a hét évben, amikor magam is érintett voltam, amit ott megtapasztaltam és láttam, az az, hogy óriási köre van, e, palettája van e, a kényszerítésnek, és egy magabiztos, boldog, önálló, jól fizetett nő az és ilyen minőségében dolgozik prostituáltként önállóan, az nagyon merőben eltér attól, hogy a valóságban hogyan is kényszerítik a nőket a prostitúcióra. Ha most, és nem csak magunkra kell tekintenünk, ez a legtermészetesebb, ugye, hogy magunkkal foglalkozunk, de ha körbenézünk, akkor azt fogjuk látni, hogy rengeteg színesbőrű elszegényedett nő van, szegénységben élő elsősorban a déli féltekéről, vagy a gazdasági délről származó nő, és a nagyon nagy többsége az érintett nőknek, akik prostituáltként működnek, élnek, ők, és általában lányként, fiatalkorként élnek, e, kerülnek be ebbe a körbe, én például 15 évesen kerültem ebbe a körbe, 15-16-17 évesekről beszélünk, akik eh, szegények, és általában azt mondhatjuk, hogy a többség az rossz szociális háttérre, szociális segélyekből élt, és, és talán a, a szexkereskedelmnek talán 10-15%-a az, ami ilyen szörnyű lenne, ez nem igaz, és nem mondhatjuk azt, hogy a többi esetben prostituáltak maguk hoztak döntéseket, és ez az ő döntésük. Én nagyon ritkán láttam azt, hogy valaki szabad, önálló döntést hozott arról, hogy prostituált legyen, és ha még ezt a döntést is hozta, nem biztos, hogy voltak más alternatívai, vagy szabad választása. Én nagyon sok helyen jártam, és unom már azt, hogy folyamatosan azt mondják, hogy az emberkereskedem és a prostitúció, az két külön dolog. Hogyha most prostitúcióra beszélünk, konkrétan eszközött módon, akkor arra van szó, hogy egy ember testét, általában egy nő testét kihasználja, felhasználja majdnem mindig egy férfi, egy hímnemű személy amikor a nemi szempontról beszélünk az emberkereskedelemben, akkor jó lenne, hogyha figyelembe vennék ezt, hogy ez általában így néz ki, általában egy női testet használ fel egy férfi. Henrikson úr, nagyon jó, hogy itt van, hiszen úgy gondolom, hogy a svéd rendőrség bármely más állam rendőrségénél jobb munkát végez ezen a területen, és itt valóban élen kell járnunk, és példaként kell, hogy szolgáljon az, ahogyan ez Svédországban működik. Nincs ö, túl sok időnk, ebben ezzel szeretnék röviden beszámolni az én gondolataimról arra vonatkozva, hogy milyen megoldások, megoldási lehetőségek merülnek fel a politikai eszmecserék során. Most a legújabb modell az az új-zélandi dekriminalizációs modell, ami egy jobb napon akár szórakoztató is lenne számomra ebben a nagyon ironikus módon, vagy torsz módon, például a német-holland, osztrák legalizációs modelltől ugye e, ez nagyon eltér, de azok a fiatal lányok, nők, akik jelenleg prostituáltként élik az életüket Új-Zélandon, azok pontosan ugyanarra számolnak be, amiről az én említett többi országban. Hogyha valamit legalizálnak egy országban, máshol pedig, de kriminalizálják prostitúciót, akkor itt ez mindig másképp jelenik meg. Egy új-zélandi lány tapasztalatai alapján, aki egyébként most már szerencsére nem prostituáltként keresi meg a kenyerét, de amikor vele beszéltem, akkor mindig újra és újra megdöbbentett az, hogy hogyha elmondom nekik Új-Zélandon, hogy Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban vannak politikai ellenzői annak, ahogy a, az új-zélandi modellt mondhatni példának teszik meg. És ők, őket ez igencsak meglepi, és most elmondám, hogy ez hogy és néz ki konkrétan, hogyan működik ez a rendszer. Hogyha dekriminalizációról beszélünk, vagy legalizációról, akkor ez a másra beszél, ha dekriminalizáljuk a futtatók tevékenységét, vagy nevezzük őket sütiknek, vagy bárki másnak, akkor ennek más eredménye lesz. Most csak egy példát neveznék meg. Én mondhatom azt, hogy már mindent láttam és hallottam, de mindig vannak új történetek. Nincs, nincs vége az, azoknak a szörnyűségeknek, amelyeket a szexunkások világában tapasztaltunk. Az ember azt gondolja, hogy már látott mindent, és mégis jön egy újabb történet, amikor azt gondolja, hogy ez megint csak példátlan. Ez a fiatal nő arról beszélt, hogy ő miket tapasztalt, és, és szinte nem is figyeltem oda, vagy nem ragadtam meg a figyelmet, de arról beszélt, hogy, hogy egy bordélyban dolgozik, ahol 24 órán át dolgoznak, és folyamatosan nagyon sok férfit kell fogadniuk, folyamatosan dolgoznak, és különleges matracot tesznek be a lányoknak, megpróbálják nagyon gyorsan feltölteni, lehet törölni a, a matracot az egyes ügyfelek után, hogy minél gyorsabban essen tovább a munka. És talán nem is fogják fel azok, akik nem ismerik a körülményeket, hogy mi, milyen rettenet uralkodik ebben a világban. Ez a hölgy, ez a lány a lepedőkről beszél ugye a matrac tisztításáról, és aztán nem erre gondolok, amikor erre telcsapeszek, hanem az, hogy amikor az a rendszer, amely dekriminalizálja a kizsákmányolók tevékenységét, mert itt én olyan nőkről beszélek, akik ezt kizsákmányolnak, egy ilyen rendszerben, dekriminalizáció rendszerben az történik, hogy abszolút embertelenné válnak a körülmények. Hogy mondhatni, futószallagon tevékenykednek ezek a lányok, és sok ENSZ testület, az Amnesty International, a Human Rights Watch, ők még nem nyilatkoztak hivatalosan, de a legtöbb szervezet azt mondja, hogy ez a modell, de kriminalizáció a modell, a tökéletes modell, ezt kellene követni. De mielőtt itt hosszú lére erre ezt szeretném elmondani ezt, hogy illetve kérdezem, hogy az Amnesty International részre van itt valaki, vagy... De itt lennének, akkor megkérdezem, a Douglas Fox, a brit futtató, miért értkezik úgy, hogy az Amnesty International kezdeményezése vezetett uh, uh, rossz körülmények az Észak-Írországba. 2014-ben Tavesz Fox elleni eljárásban ő Amnesty, az Amnesty International-re hivatkozhatott, azért ez érdekes. És Alessandro Gil Solivani, Madame az ember kereskedelemből gazdagodott meg Mexikóban, őt említeném meg, és azért, mert az emberkereskedelem kapcsán muszáj beszélni arról, hogy az emberkereskedők és futtatók mekkora hasznot húztak az Amnesty International nyilatkozataiból vagy kezdeményezéséből. Szóval botrányos, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Warren asszony köszönöm, hogy szavaival olyan témákról beszélt, amelyek bizony sokszor fölmerülnek itt a parlamentben, ebben a szakbizottságban. Én vagyok a szakbizottság elnöke, de hadd mondjam el, hogy magam nevében is teljes mértékben egyetértek, egyetértek azzal, hogy nem szabad ezt a két dolgot szétválasztani egymástól, tehát az emberkereskedelmet és a prostitúciót. Teljesen igaza van. Most egy kicsit interaktívabbak leszünk. Az árnyékjelentés tevőknek fogom megadni a szót a frakcióknak. Először Koráce asszony következik a néppárt részéről. Köszönöm szépen, nem halljuk a mikrofonban a hozzászólót, mikrofont kérünk a hozzászólónak. annyit szeretnék mondani, hogy átborzongató volt az, amit hallottunk a kizsákmányolt nőkről, a prostitúcióra kényszerített nőkről. A való életről számoltak be nekünk. Örülök annak, hogy megemlítette, hogy nagyon sok áldozat gyerek, lány, ők a legsérülékenyebbek, a számuk nő, és minden egyes szám mögött egy szörnyűséges történet áll. Általában a szegénység, illetve a elkeseredettség miatt jutnak ide ezek a lányok. Említette a svéd törvényeket. A, ennek a svéd megközelítésnek szerencsére vannak már eredményei. Ha megengedik, akkor a migráció és az emberkereskedelem közötti kapcsolatról szeretnék beszélni. Én Lampedusán jártam, én vezettem a Libe delegációt, ami oda látogatott, és nőjogi szervezettek képviselőivel beszéltem, akik ott vannak a parton, és fogadják a migránsokat, segítenek abban, hogy azonosítsák a kizsákmányolt nőket önkéntes alapon és Lampedusán a migrációs, intézmény, migrációs ügynökségnek vagy szervezetnek van egy ilyen külön projektje, aminek ez a célja, hogy azonosítsák azokat a nőket, akik kizsákmányolás miatt érkeznek ide, például Nigériából. És tudom, hogy a emberkereskedelem elleni koordinátor is rendez majd egy konferenciát arról, hogy hogyan lehet a büntetlenségnek véget, ven, véget vetni. Az olasz tengerész gyalogosság arról számolt be, hogy ők ismerik, tudják, hogy milyen emberekről van szó, is, tudják a nevüket, ismerik őket, de sajnos sosincs elég bizonyíték. Mert azok a képek, amik oda kerülnek a bírósághoz, azok nem elégségesek, és ez rendkívül frusztráló. Tudjuk, hogy mit csinálnak az emberek drónokkal, minden mással, is rendelkeznek a nyomozati szervek, de ezeket nem lehet a bíróságon felhasználni. Nyilvánvalóan Európa szerte tapasztalható jelenségről van szó, európai válaszra van szükség nyomozásban, másban is. Kérdésem Hendrikson úrhoz, hogy az adatcsere, illetve az információcsere, többi tagállammal, illetve tranzitországokkal, harmadik országokkal hogyan történik, hiszen ezen, egyez, ezen együttműködés nélkül lehetetlen a munkájuk. Elégséges-e, vagy jól működik-e az adat megosztás a többi tagállamokkal? Hogyan lehet a tagállamok közötti bizalmat megerősíteni, hogy megadjuk önnek a szükséges támogatást? Illetve a bírói rendszerben, az igazság szolgáltatásban hogyan lehet azt elérni, hogy az embereket valóban felelősségre vonják az elkövetett bűneik miatt, vagy bünteteik miatt. Mi a helyzet a pénzek, a bűnözésből számozó pénzek lekövetésével, vagy nyomon követésével? Több milliárdra tehető az ebből származó profit, hogyan lehet ezt nyomon követni? hogyan lehet a pénz sorsát, utóéletét megfigyelni. Köszönöm. Elnök, köszönöm Korácsa asszony. Most Hannibal asszonynak adom meg a szót. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Köszönöm az előadóknak is. Nagyon fontos, hogy ezt megvitatjuk és eh, nem lehet túl sok időt fordítani erre, és örülnék további lehetőségeknek is, hogy beszéljünk erről, hogy most ebből szóljak erről. Itt be kell vonni a nőket, és eh, itt tényleg ez egy eh, gender ügy, ez a, igen, mi ismerjük ezt, mi beszélünk erről. Úgy gondolom, helyesen tesszük, hogy ebbe az irányba lépünk, és Európában nem csak Svédországban megváltozik a hozzáállás, egyre inkább a prostitúciót nem úgy tekintik, mint olyas valamit, ami mindig is volt, ők jogokból indulnak ki, és helyesen közelítenek. Igen, sokan szórakoznak ezen. Azt gondolom, annyira fontos, hogy parlamenti képviselőként ezt komolyan vegyük, hogyha már ilyen pozícióban vagyunk, mert befolyásolni tudjuk remélhetőleg. Nagyon fontos, hogy nőként beszéljünk erről a témáról, és az ember csempészetet is figyelembe kell venni, mert ez ide tartozik. És én sem láttam ezt ennyire tisztán régebben. És londoni képviselő vagyok, ami nyilván cél hely célváros ebben az ügyben, de, és vannak ilyen helyek, ahol az embercsempészet komoly téma, komolyan kell vennünk, és fel kell lépnünk ezzel szemben. Óriási felelősségünk van, a prostitúció és az embercsempészet összefüggésének feltárásában át kell törni, meg kell szüntetni ezt a helyzetet. És érdeklődve hallattam hogy honnan származnak ezek a megállapítások, és az Amnesty egyébként egy olyan szervezet, amely komolyan vette ezt a területet, már régóta vizsgálja, és azt gondolom, hogy ez a rezolúció, ez az állásfoglalás tényleg problémákat okozott. Úgy gondolom, azt hiszem, hogy amennyire csak lehet, a svéd modell mellé kell kiállnunk, mert a parlament elfogadott egy állásfoglalást, tehát kötelezettséget vállunk ezen a területen. Emellett a politika mellett tettük le a garast, és ami engem illet, folytatnunk kell ezt a kampányt. Abban bízom, hogy valamikor még tovább mehetünk. Lehet, hogy Európai Parlamentként nem leszünk képesek erre, hogy ezt az egész Európai Unióban átvigyük ezt a megközelítést, de többet kell tennünk, hogy elfogadják ezt a megközelítést, és rá kell mutatnunk az ember csempészetre, és csökkenteni kell a keresleti oldalt. Ez egy fontos feladatunk. Ez az egyik kulcsa ennek az egésznek szerintem. És és ez, ugye ez az a modell, amit ott Svédországban is használnak, úgy gondolom ezen az úton kell tovább mennünk, és bízom abban, hogy a parlament jobban tudja képviselni ezt, és felvállalja ezt az ügyet fokozottabban össze kapcsolatot kell teremtenünk a migrációval is, szerintem valamennyien tudjuk, egy saját kezdeményezésű jelentés születik a, migrációról majd, mert ez egy újabb dimenziója ennek, igen, csoportokban, és minden nemű bántalmazást el kell ítélnünk a nőkkel szemben. Azt gondolom, ezt meg kell néznünk, mert minden összefügg itt egymással. Ez legyen a kontextusa annak, amit szeretnénk elérni. Úgy gondolom, hogy az egég egészet úgy kell megfognunk, hogy megpróbáljuk a hozzáállást megváltoztatni. Hatalmas feladatunk van még ezen a területen sosem adtuk fel ezt az ügyet nőjogi szakbizottságként, de még erősíteni szeretnénk ezt a munkánkat szerintem. Erre szükség van. Köszönöm szépen Hannibal Bolasszonynak. Nem tudom, Hendrik úr vagy Morán ó, asszony kívánna még reagálni, válaszolni arra, ami eddig elhangzott. Elnézést, Béder asszony még szót kért. Igen, reagálni szeretnék. Egy néhány kérdésem van, kérdésként szeretnék reagálni. Nyilvánvaló a prostitúció kapcsolata adott, hogyha az embercsempészettel, hogyha embercsempészetről beszélünk, hogyha nem lenne prostitúció, akkor nem lenne szexuális célú emberkereskedelem. Ez szorosan összefüggően e- ezt mondja most nem akarok morális kijelentéseket tenni. Itt a prostitúcióval kapcsolatban nem ez a cél. Azt gondolom, hogy a kényszerítés témáját ki kell ragadnunk, és miből, miért is van a prostitúció, miből indul ki, hogyan működik, ez egy fontos dolog, amire ön felhívta a figyelmet. Vannak társaságok, egyesületek, a prostitúciós egyesületek, ők azt mondják, hogy minden rendben van vállalkozóként, és nyilvánvalóan nem igaz, amit mondanak egy fiatal lányról, nem lehet elképzelni, hogy nem maga dönt így az embercsempészet az, amit meg kell vizsgálnunk most ebben az összefüggésben szerintem. Ezről szeretnék magyarázatot Svédországban. Svédország óriási társadalmi változást látunk itt a férfi-nők kapcsolatában, illetve a fizetett szexel kapcsolatos vélemény nagyban változik de mit tudunk tenni oktatással, például a rendőrség körében, vagy a bíróságok esetében? Beszéltünk a büntetlenség ügyéről, hogyha a lányokkal beszél, ők tényleg rájönnek arra, hogy embercsempészet áldozatai. Ők azt hiszik sokszor, hogy ők ellenőrzik, ami történik, és elzárkoznak a, a rendőrséggel szemben. És tényleg úgy gondolja, hogy a, tényleg visszaszorítjuk Svédországban az embercsempészetet, vagy inkább az embercsempészetet más felé szorítják, ahol nem olyan kemény a felépés ezzel kapcsolatban. És Rachelnek köszönöm szépen, amit elmondott. Persze, nagyon nehéz ezt a különbséget megtalálni az embercsempészet és a prostitúció között. De hát nyilvánvalóan, akik ügyfelek, és az Egyesült Királyságban nem mindig úgy van, hogy tudjuk, hogy ki az embercsempészet áldozata. Itt az ügyfelek látják, vagy mit, mit lehet tenni itt? Le, nem tudom, fordulhatnak az ügyfelekhez is a lányok adott esetben. Mary is beszélt Londonról, Oxfordban, sok eset volt, akiket kintről hoztak be, e, gyakorlatilag bántalmazták őket, és kereskedtek velük. Azt gondolom, hogy beszélünk el a prostitúcióról, de az embercsempészet ennél egy nagyobb téma, de és nyilvánvalóan ez a fajta prostitúció nem létez embercsempészet nélkül, és ezt komolyan kell vennünk, Úgy vélem, hogy ez egy olyan téma, amit látnunk kell. Hány lány, igen, a prostitúció egy kényszerítés ez önök meggyőzése szerint, de érdekelne az, hogy hány lány embercsempészet áldozati, aki ebben részt vesz, és eh, eh, vannak helyi lányok is. Köszönöm. Eh, damos la palabra a otras dos compañeras que quieren intervenir, y luego ya... Köszönöm, most megadjuk a szót a többi képviselőnek, és utána a szakértők válaszolhatnak. Björk asszony. Köszönöm szépen. Egy nagyon rövid kérdésem lenne. Szeretnék először is köszönetet mondani a mindkét kiváló előadónak. Azt hiszem sokkal nagyobb lett a rálátásunk ezután. Tehát, hogy mit tegyünk, hogy fellépjünk a jelenség ellen. Henrikson úr azt mondta, hogy a szervezet bűvönés és a keres, az emberkereskedelem ellen hasznos a ö, svéd ö, gyakorlat, illetve a svéd törvény. Ez, konkrétan ez alatt mit ért? Milyen értelemben van ez így? Ahol másmilyen jogszabályok vannak, ott nem annyira hatékony a szervezet bűnözés elleni harc? Aztán vannak közöttünk olyanok, jó magam is, akik többet szeretnének erről a témáról tudni. Jó lenne, hogyha az északi modellt jobban megismert, megismerhetnék, prostitúcióról beszélek. Erről e, majd megkérdezem, hogy honnan lehet további információhoz hozzájutni. Köszönöm. Winsberg asszony. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a svéd modell egyáltalán létezik. Jonasnak szeretnék föltenni egy szót. Forrásokra vonatkozóan. Van elég finanszírozásuk? Mert tudjuk, hogy jelenleg rendkívül sok ember érkezik Svédországba. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a probléma csak nőtt, ez a asszony azt mondta, hogy még a nevüket is tudjuk az emberkereskedőknek, tudjuk, hogy mire készülnek. Tehát valószínűleg Svédországban várható, hogy a probléma volumene megnő a ember tömegek beérkezése miatt. Erre föl vannak készülve? Pénzügyileg föl vannak rá készülve? Van elég forrásuk? Hiszen azt szoktuk hallani, hogy a, hogy a rendőrségnek nagyobb forrás szükséglete van aztán azt is megpróbálja elérni, hogy a piac kevésbé legyen vonzó. Ez végül is igaz, hiszen a szolgáltatás igénybe vevőire csapnak le. De én most a nőkre gondolok, hogyan lehet a nőknek segíteni például, hogy különböző otthonokat hoznak létre számukra, vagy szociális védelmet önök eredményesen, eredményesen tudnak nekik segíteni, vagy visszatérőek, szegény, visszatérőek. Rachel-től hallottuk, hogy 7 évig prostitúcióban, prostitúcióban ö, foglalkozott, de úgy tűnik, hogy a nők általában még tovább vannak itt. Koradze Vilt asszony, köszönöm. Kollégák, a bűnözők kell, kell fölvenni a harcot, akik a migránsokat kizsákmányolják. Nyilván nem a migráció ellen kell felvenni a harcot. Remélem, hogy nem értenek félre. Itt a parlamentben plusz forrásokat szavaztunk meg a Frontnak, a Tritonnak, illetve a földközi tengeren létre jövő többi kezdeményezésnek, a parti őrségnek, a rendőrségnek, hogy megvédjék a migránsokat, hogy megvédjék a gyerekeket, hogy ne essenek kívül a védelmi rendszeren. Köszönöm. Köszönöm, Korácadét asszony. Most pedig Henrikson és Molen asszony jönnek. Kérem, hogy válaszoljanak a feltett kérdésekre. Viszont hálsat, jag har försökt skriva ner, jag ska svara så gott jag kan. Hát. Um, till att börja med... Nos, Sokatlan nekem, hogy ilyen pódiumon ülök. Felírtam a kérdéseket, most Koraca Bildre válaszolva. Itt az egyes országok közötti információk. Mi a mi mindig több forrás szeretnénk, mindig jobban szeretnénk dolgozni, ez világos. De amit én tényleg elvárok, ez egyfajta követelése ott arról van szó, hogy egy valamilyen központi lépést kéne tenni, központilag el kell fogadni ezt a megközelítést, mert általában arról beszélnek, hogy itt a rendőrség több pénzt akar, stb. és idővel a téma lekerül a napi rendről hogyha nem dolgoznék, akkor 200 férfival kevesebbet tartóztatnának le emiatt évente. És hát ez papíron egyrészt jól mutat, de nem csak ezt kell látni. A különböző országokban a rendőrséggel szemben hasonló követelményeket kéne készíteni. Itt a kihasznált nőkről kell beszélnünk. A többségüket azért lehet kihasználni, mert nincs más opciójuk. Azok, akik kihasználják a nőket, azok szervezettek, központosítottak, és nagyon jó hálózatot építettek ki és a hálózatok óriási pénz felett rendelkeznek. Több pénzük van, mint az illegális fegyverkereskedelemben. Elképesztő forrásaik vannak arra, hogy kitrükközenek bennünket. Nézzük meg Svédországot, Stockholmban van egy, egy csoport, amelyik ezen dolgozik a rendőrségnél, az ország többi részében nincs, és ezt látjuk is. Így lesz ez valószínűleg számos más országban. Nem szabad ennyi lehetőséget adni nekik, itt közösen kell fellépnünk Gondolok itt az információ cserére is, a pénzmozgások követésére is gondolok, és számos pénzmozgást nem tudunk Svédország határain túl nyomon követni, elmegy a pénz Romániába, és nem tudjuk, mi történik. Tehát a bűnözők bizony esetenként jót nevetnek rajtuk szerintem. Ami a rendőrségi továbbképzést illeti, hozzátartozik az alapképzéshez is a svéd rendőrségnél, ugye viszonylag hosszú története van az egyenjogúságnak a svéd társadalomban is, tehát erre nagyon ügyelünk. És mm, a férfiakkal, nők szemben alkalmazott erőszak is téma. Egy ilyen csoportba személyes alkalmasság alapján kerül be az ember, ahol én dolgozom, persze több pénzre mindig szükség lehet. A következő kérdés, hogy a nők mennyiben állnak szóba velünk. Én azt mondom, hogy igenis beszélnek velünk, olyan helyzetben vannak, hogy mondjuk csak később tudjuk meg mi történt. Adott esetben később visszatérnek két év múlva, elmondják, hogy Romániában meghalt az apám, most már elmondhatom, mi történt. De azt kell látni, ezek a nők teljesen izoláltak, egy lakásban vannak, még egy másik nővel talán a világhoz a kapcsolatuk a az ügyfélen keresztül vezet, aztán ott van még a futtatójuk, akiről azt hiszik a barátjuk, aki viszont csak kihasználja őket, és ide-oda adják a nőket, küldözgetik egyik országból a másikba, és kapcsolatot lehet találni velük. Egyébként persze Svédországban is javítani lehet a külföldi nők kialakítandó kapcsolatokat, akik azért jöttek, hogy jogászként dolgozzanak Svédországba, itt még sok mindent lehet tenni. Most svédországi prostitúció, a keresleti oldal kérdése, hogy ez csökken, ugye ezt mondtam, nem fog megszűnni a prostitúció, az emberkereskedelemtől sem szabadulunk meg nyilvánvalóan, de ez nem ok arra, hogy ne csináljunk semmit. Hát a bűnözés nem lehet teljesen megszüntetni csak a törvények megalkotásával, de hát ez törekednünk kell, és ez nehéz feladat természetesen. Egyszerűen meg kell nehezíteni Svédország, Svédországban a szex vásárlását. Adott esetben menne, elmennek más országba, és mert Svédországban már nem túl bonyolult ez, és veszélyes ez a fajta tevékenység, ami a népvándorlást illeti, Koráca Bild asszonyhoz csatlakoznék E, igen, és vannak, akik kihasználják ezeket az embereket, és ezeket kell nekünk üldöznünk, akik ebből profitálnak, akik kihasználják ezeket. Arra várunk nap mint nap, hogy találkozunk olyan gyermekekkel, nőkkel, akik a mostani menekült áramlattal érkeznek. Ez időkérdése, amíg ezeket megtalálják a tényleges ellenfeleink, és megpróbálják igába hajtani őket. Igen, sok ember van, aki mm, ki van téve ennek, és nyilvánvalóan már egyesek gondolkodnak azon, hogy tudják a legnagyobb profitot bevasolni ebből az egészből. Azt gondolom, hogy mindenre válaszoltam. Szépen. Can you hear me now? Yeah. Um, nekem is lenne még néhány mondandóm. Először is reagálnék Bördör asszony felvetésére. A prostitúció nagyobb része beleillik a szexuális célú emberkereskedelem definíciójába. Alapvetően, hogyha, hogyha nő azt mondja, hogy rákényszerítették, vagy erőszakkal rávették arra, hogy er, ezt tegye, akkor ez egyértelműen prostitúció. Nos, valójában néhány évvel ezelőtt beszélgettem erről a témáról egy nővel, aki a globális szexkereskedelem áldozata volt. Az Egyesült Államokban és máshol is vannak olyan nők, akik európai értelemben vett, kulturális értelemben vett szexkereskedelemben nem férnek bele, de azt gondolják magukról, tehát úgy élik meg életüket, itt, hogy ők azok. Itt, hogyha 15 éves, hogyha én 15 évesen annak idején az USA-ban éltem volna, akkor én mondhattam volna azt, hogy emberkereskedelem áldozata vagyok. Amikor most nem régében az Egyesült Államokban jártam, így is utaltak rá, mint korábbi szexkereskedelem áldozata ezt én még kifejezést magammal kapcsolatban még sosem hallottam, nem is használtam. Tehát ez alapvetően ez egy kulturális kérdés, hogy pontosan milyen kifejezéssel illetjük ezt. De az, hogy ha, hogyha akárhány nővel beszéltem ebben a kérdésben, mind azt mondta, hogy ez egyfajta szexuális támadás, és az egész életére kihatással volt. Az én életemre is, az ő életükre is. Tehát napi rendszerességgel, vagy mondhatjuk úgy, hogy egyesek úgy mondják, hogy a munkával töltött életünkben nap mint nap éreztük azt, hogy milyen degradáló bánásmódban élünk, illetve hogy mire kényszerítenek minket. Ez ugyanúgy része volt az életünknek, mint mondjuk egy pék életében a kenyér illata. Úgyhogy erre kéne figyelni. Hogy a prostitúció és a, az kereskedelem, mert ugyanúgy, ugyanolyan komolysággal kell -e vizsgálni, ezt, ezt szerintem nem kéne rágódni. Tudom, hogy ön nem erre utalt, de amikor az emberek ezt a különbséget kívánják megtenni, a kereskedelem és a emberkereskedelem között, én mindig azt mondom, hogy a két dolog egymással összefügg. Még egy dolog, az emberek gyakran mondják azt, nem szeretnék itt moralizálni, de, vagy nem szeretném, nem szeretnék erkölcsi módon ehhez hozzá, ehhez viszonyulni, de ezt már nagyon sokszor hallottam. Az a helyzet, hogy megengedtük magunk, megengedtük azt, hogy valaki ránk egy erkölcsi döntést kényszerítsen, és ez az én bűnöm is részben. Azt szeretném mindezzel mondani, hogy ez nevetséges egy ilyen, egy ilyen mondatkezdés, hogy nem akarok moralizálni, de de a parlamenti képviselők, a politikusok ebben a kérdésben nagyon fontos, hogy tisztán lássanak, tisztán döntsenek. Nagyon fontos az, hogy lássuk a különbséget a helyes és a helytelen között, de valójában azt erkölcsi döntés pontosan ezt jelenti. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen, Moran asszony. A panel végén lezárásul hadd köszönjem meg még egyszer azt, hogy ellátogattak ide, illetve hogy tapasztalatukat megosztották velünk. Nagyon-nagyon fontos számunkra az, hogy megismerjük ezeket a különböző nézeteket, dimenziókat, perspektívákat. És remélem, hogy ezzel is közelebb kerülünk a probléma megoldásához, hiszen több ezer nő életéről van szó. Köszönöm szépen, hogy ide látogattak. Kicsit időhiányban szenvedünk, úgyhogy rögtön, rögtön térjünk is rá a második panelre. ennek a jelenségnek a női jellegével, jellegét szeretnénk jobban feltárni, tehát a nemi jellegét. Mirja Vasiliadu asszony van itt a körünkben, aki az európai, az EU-s emberkereskedelmi, e, emberkereskedelmi elleni koordinátor, az EU-s ügynökségek, intézmények, tagállamok, illetve a nemzetközi szereplők politikáját koordinálja az ember kereskedelem témájában, illetve az új európai stratégiának is ő az egyik felügyelője, ez a 2012-2016-os emberkereskedelem megszüntetésére irányuló stratégia. Köszönetet mondok munkájáért, és Örülök annak, hogy ellátogatott ma ide. az úrasszonyon következik. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a meghívást a mai rendezvényre. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, szeretném azzal kezdeni, hogy köszönetet mondok az Európai Parlamentnek, amely nagyon szorosan együttműködött velünk az elmúlt években ebben a kérdésben. Ahogy Hannibal azt is elmondta, soha sem adtuk fel a küzdelmet, és ezt évről évre újra demonstráljuk, és demonstrálják önökét az Európai Parlamentben, ezért köszönet életi őket. De folytatnunk kell a közös munkát ezen az úton. Üdvözöljük ezt a kezdeményezést, és örüljük a jelentést az irányelv végrehajtására vonatkozóan. A korábbi hozzászólók is arra indítanak, hogy, hogy az Európai Bizottság eh, megközelítését megerősítsük, hiszen egyetértünk ebben a kérdésben. Az emberkereskedelem az nők és férfiak, lányok és fiúk adása és vétele. Kezdettől fogva, amikor az irányelvet elfogadtuk, nagyon egyetemnek voltunk arra vonatkozóan, hogy itt egy olyan ügyről van szó, amelynek nagyon komoly a nemi dimenziója. A nemi dimenzió az, ami meghatároz az ember kereskedelem valamennyi elemét, és szeretnék emlékeztetni mindenkit arra is, hogy amikor emberkereskedelemről beszélünk, a, a, akkor nem def, akkor Kessin ugye elmondta már, hogy milyen definícióval dolgozunk, akkor szeretném még egyszer azonban elmondani, hogy itt az emberekkel történő kereskedelem sok tekintetben nem specifikus. De például a házi kényszerszolgaság is ide tartozik a munkaerő kizsákmányos, ezeknek nagyon erős a nemi vetülete, vagy például a kényszerházasság céljából elkövetett emberkereskedelem, a gyermekmunka, a szervek kivétele, illegális örökbefogadás, mindezek ide tartoznak. Egy korábban kidolgozott definícióról beszéltünk, ugye lányok, férfiak, nők, fiúk érintettek, de itt nagyon szorosan oda kell figyelnünk a nemi dimenzióra. Az én mandátumom kezdetén abból indultunk ki, hogy itt strukturált erőszakra van szó a nők ellenében, a szabadság jogaikat megvonják tőlük, és megakadályozzák azt, hogy a férfi társaikhoz hasonlóan érvényesítsék a jogaikat, jogaikat. Amikor a kereslet csökkentésről beszélünk, akkor megint csak az emberkereskedelem nem vetülete az, amit szem előtt kell tartani, és az irányelvben lefektetetteket valóban érvényesítenünk kell. Tudjuk, hogy az emberkereskedelem valamennyi szakasza érintett a nemi dimenzió által. Ez a kizsákmányolás erősítése, az áldozatok védelmének a gyengítése, csak az ő kezükre játszik. A jelentés foglalkozik is mindezekkel a pontokkal, de ugyanakkor én úgy gondolom, hogy az nagyon pozitív, hogy az elmúlt 5-6 évben az emberkereskedelem nemi vetülete valóban több figyelmet kapott, és ezt rendkívül módon üdvözöljük, és nagyon jónak tartjuk. Az emberkereskedelmi irányelv nagyon egy átfogó, hiszen e, nem specifikus gyerekekre odafigyel, az áldozatok védelmével foglalkozik, az emberi jogokkal foglalkozik. És szeretném itt elmondani, hogy valóban nem csak szavakról van szó, hanem vannak adatok arra vonatkozóan, hogyha valaki akár tetszik, akár nem, amelyek azt mutatják, hogy vannak bizonyos trendek, és például az áldozatok, az emberkereskedelem áldozatok 80%-a valóban nő. És hogyha ez nem, nemi dimenzió, akkor nem tudom mi az. Azt is tudjuk, hogy a regisztrált áldozatok 95%-a, tehát a konkrét azonosított áldozatok 95%-a a szexuális kizsákmányos tekintetében szintén nő lány az áldozatok 71%-a a munkaerő kizsákmányolásban, viszont férfi és fiú. Tehát ez is egy nagyon fontos nemi szempont. Bár tudjuk, hogy lányokat is kizsákmányolnak kényszermunka szempontjából, és ezzel kapcsolatban is van emberkereskedem. Tudjuk, hogy a, az, áld, az összesített áldozatok számából 52% nő. És talán zárójelesen hagyj jegyezzem meg, hogy mondhatni verseny, verseny zajlik a különböző civil szervezetek között, hogy minél többféle áldozattal, kizsákmányos típussal foglalkozunk, de azért óva intenék arról, hogy itt versenyünk. Én azt gondolom, hogy az lenne a lényeg, hogy a kizsákmányos annyi formájával foglalkozunk, a szexuális kizsákmányoláshoz. Az elmúlt években nagyon helyesen itt most már elmozdultunk abba az irányba, hogy a munkáról kizsákmányolással is foglalkozunk, hiszen eh, végső soron ezt a területet is jobban meg kellett értenünk, és erre a területre is több figyelmet kellett szentelnünk, hiszen ugyanakkor a szexuális célú, a szexuális kizsákmányolás célzó emberkereskedelem nagyon kényes téve. Nem. Itt nem kell ilyesmire beszélni, nem szabad megkülönböztetni, kinek van több joga, nem szabad versengenünk a különböző áldozatokért. Úgy gondolom, valamennyi áldozatnak ugyan olyan jogai vannak, a bizottság az első a szervezet, amely azt mondja, hogy nagyon sajnálatos, hogy valamennyi erőfeszítés ellenére, a nemzetközi tagállami regionális erőfeszítések ellenére, hogy fölépjünk a szexuális célú emberkereskedelem ellen, még, még sincsenek arra vonatkozó bizonyítékok, hogy európai szinten csökkent volna az emberkereskedelem, vagy a szexuális célú kizsákmányolás tudatában kell lennünk annak is, hogy az emberkereskedelem nemi vetületéről beszélünk, akkor biztosítanunk kell azt is, hogy hogyan, hogy az áldozatok védelmet érezzenek, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy nemi szempontból hogyan valósul meg ez a védelem. Milyen specifikus nemi intézkedések kerülnek foglalatosításra. Nagyon amikor azt mondjuk, hogy magas kockázatú ágazat a prostitúció az emberkereskedelem tekintetében, akkor sokan azt mondják, hát ez egy nagyon kényes kérdés. Nem, nem kényes kérdés. Hogyha a rendőrség azt mondja, hogy szinte valamennyi áldozat az emberkereskedelem szempontjából nő, akkor igen, azt kell mondanunk, a prostitúció magas kockázatú terület az emberkereskedelem szempontjából és Hogyha azt mondjuk, hogy a halászok nagy része férfi, akkor erre senki sem mondja azt, hogy a stigmatizál, elérte, És hogyha itt viszont most kimondjuk az emberkereskedelem áldozatok nagy része nő, akkor mégis ez a vád ér bennünket. És amikor adatokra beszélünk, akkor sokszor azt mondják, hát igen, olyan adatokra bunkadok, amelyeket aktívan keresünk. Azt látjuk, meg a, amit látni akarunk. De az Eurostat azt mondja, hogy a regisztrált áldozatok, és hát mindig regisztrált áldozatokról beszélünk, 16%-a gyermek. Akkor mit várnak tőlem? Azt mondjam, ó, hát ez csak 16% nem kell emiatt aggódni. Ezt, most csak adatokról, számokról beszélünk, vagy emberekről van itt szó. Még a kollégám is hosszan beszélt a szexuális célú kizsákmányásról, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a másfajta bűncselekményekről is van itt szó, például a többszörös megerőszakás. Beszéltünk megerőszakásra, hogyha szexuális tevékenységre kényszerítenek valakit hozzájárulásra, akkor úgy gondolom, hogy nevén kell nevezni, és megerőszakolásra kell beszélni. Amikor áldozatokra beszélünk, és nem akarom, hogy itt kiforgassák a szavaimat, én úgy gondolom, hogy kicsit elkéstünk, megkésvetten léptünk. Amikor áldozatokról beszélünk, ha már vannak áldozatok, akkor ők úgy arról is beszélnek, hogy akár több százszor, ezerszor is megerőszakolták őket. Saját szavaikkal elmondták ezt. Én beszéltem áldozatokkal, nőkkel, gyermekekkel, akiket megvásároltak, eladtak a szexágazatban. Egy lányt kérdezte, amit 15 éves lányt, és ezt máskor is idézte, amit ő mondott, két éves gyermeke van, egy megerőszakolásból született, és, és amikor az életéről kérdezte, hogy milyen kilátási vagy mit, az azt hogy milyen életről beszélek én. Ezt kérdezte. Egyetértek az Európai Parlament képviselővel, hogy a prevencia, a megelőzés az, amit elsősorban végezzünk kell. Tehát itt, amikor áldozatokról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy már túl késő van. Egyetértek Récsele, amikor arról beszélt, hogy az emberkeskedelem elsősorban a szexuális kizsákmányra szolgálja a prostitúció. Tudjuk, hogy az áldozatoknak is vannak jogaik, és nagyon feldühít az, amikor arról beszélnek, hogy a, az adott vett személy, akinek nincsenek e, jogai áldozatként. Nem, az emberkereskedelem áldozataink nagyon komoly jogaik vannak, amelyeket nekünk biztosítanunk kell, hogy ezek érvényesülhessenek. Van emberkereskedelem elleni irányelvünk, van stratégiánk, vannak jogszabályok, mert korábban sokat beszéltem ezekről, most nem fogok részletesen ezekről beszélni, de ami egyértelmű az az, hogy a nemi dimenzió mindkét eszközben nagyon erősen megjelenik. Gerder aztán elmondta, hogy mit is értük emberkereskedelem alatt jogi szempontból, de én nagyon egyszerűen értelmezem azt, hogy mi az emberkereskedelem. Én azt értem ez alatt, hogy emberek pénzt keresnek azzal, legálisan és illegálisan is, hogy kereskedek emberekkel, és keresletről is szól. Hogyha a keresletet kivonjuk az egyenlőből, akkor azt láthatjuk, hogy, hogy rettenetes történetek játszódnak le a világban. És itt a pénzt kell követnünk, ha ezeket fel akarjuk göngyölíteni. A pénzt kell látnunk, azt a nyereséget, amelyet szereznek ezzel a kereskedők és a keresleti oldal képviselően, és, és hogyan áramlik a pénz. Nem tudunk eleget, az ILO szerint 150 milliárd dollár folyik csak a legális ágazatokból nyerességként be az emberkeskedelemből, a kizsákmányolásból keresletről nem beszélünk túl sokat. Az EU-s irányelv 8. cikke arra beszél, hogy a tagállamoknak kötelezettsége az, hogy a keresletet csökkentsék és eltérítsenek ettől. És amikor egy új törvényt végrehajtanak, akkor erre is tekintettel kell lenni. Elmondom hogy és újra a kezdeti oldal csökkentése. És a emberkereskedelem áldozatait úgy kell kezelünk, mint jogokkal rendelkező szemét. Erre majd kitérek még később. Mi már nagyon sok mindent tettünk azért, hogy megpróbáljuk az emberkereskedelemből származó jövedelmet, a pénzt követni, és viszont a pénz tovább növeli a keresletet, a kereslet pedig a pénzt, a jövedelmet. Tudom, hogy ezt lehetne sokkal árnyaltabban is megfogalmazni. Az Európai Bizottság biztosította azt, hogy az kereskedelm, mind a bevándorlási napirend, mind pedig a biztonsági napirend részét képez. A biztonsági szempont egyértelmű. Itt szervezetbűnözésről van szó, pénzről van szó, és a szervezetbűnözős sokszor másféle bűncselekményekhez is vezet az emberkereskedelmen kívül. Aztán itt szó esett a bevándorlásra az embercsempészetről. Itt nagyon sok információnk van a, a, a végrehajtási szervektől, a rendőrségtől, a felderítőktől, és nagyon sokszor tudjuk, hogy fiatal lányokat például Nigériába hoznak Európába. Az ember csempészet vezetett emberkereskedelemhez, de egyértelműen vannak itt jogi különbségek, de az embercsempészet vezethet emberkereskedelemhez. De vannak olyan helyzetek, amikor az emberkereskedők kihasználják az embercsempészet eszközeit, illetve ők állnak a háttérben. És aztán nagyon fontos a, az áldozatok védelme. Sok ember, aki emberkereskedelem áldozata vagy kizsákmányolás áldozatává válik, általában még gyermek, és aztán egészen felnőtt korukig elszenvedik ezt. És akkor az én naív kérdésem az, hogyha valaki Európába hoz egy gyermeket, és és 400-800 euró között van az ára egy gyermeknek ezer négy, ezáltal 8000-ig terjed, néha 14 ezer euróig is felmelt az ár, és, eh, és itt nagyon sok szempontot figyelme kell venni. Nem fogok itt a gyerekekről még bővebben beszélni, mert nagyon kevés az időm. De van egy tanulmány, amelyet nemrég tettünk közre a magas kockázatú csoportokra, elsősorban gyerekekről van itt szó, és a szexuális kisekmányolás céllal adott vedett gyermekekről is beszélt a jelentés, illetve a gyermekek és nők elleni erőszak tolerálása egy kultúrában hogyan járó hozzá az emberkereskedelem és a nők és gyermekek áldozattá tételéhez. A tanulmány elérhető a honlapunkon néhány hete került ez közzétételre és amire még szeretnék beszámolni, ez a trans jelentés, a 20. cikk értelmében jelentést kell tenni a tagállamoknak az emberkereskedelemmel kapcsolatos feleményekről és helyzetről, és aztán uniós szinten egy jelentés születik mindezekből az információkból, március 16-ára lesz ez várhatóan készen. Aztán ott van a 23-as cikk az Európai Uniós jogszabályok átültetéséről, és nagyon örülök, hogy az Európai Parlament és a végrehajtással kapcsolatban jelentést fogalmaz meg, és az emberkereskedelem elleni irányelv tekintetében Németországon kívül valamennyi tagállamára számolta, hogy átöltötték a szabályokat, de ezt is még meg fogjuk vizsgálni. Aztán a létező nemzeti jogszabályok tekintetében a, a, és fontos az emberkereskedelmen a küzdelem, a prevenció, az áldozatok védelmét, megfelelő javaslatokat kell ezekkel kapcsolatban tennünk, és szeretnék emlékeztetni arra is, hogy már most is a munkavállaló szankciók tekintetében lé, eh, léteznek szankciók a harmadik országból származó emberkereskedelem által Európába került személyek foglalkoztatásának szankcionálása tagállamok, a tagállamok egy részében az abban nem illegális a, emberkereskedelem által Európába került személyek foglalkoztatása. Az emberkereskedelem áldozatainak foglalkoztatása nem ö, jelent bűncs, nem bűncselekmény, nem büntetési téte, és amikor felteszem a kérdést, hogy ezt hogy lehet, akkor általában nem kapok a választ. Aztán van egy további terület, ahol a kizsákmányást nem kriminalizálják, és ha most megnézzük, hogy az Európai Parlament, vagy a tagállamok, vagy a bizottság mit fog javasolni jövőre nézve, akkor azért felmerül a kérdés, hogy ezek szerint rendben van az, hogyha emberekkel kereskednek, és hogy a, az ő foglalkoztatások rendben van. Valóban ilyen társadalomban akarunk élni, és a törvénynek van normatív jelleges, amelyre szükség is van. Ami a keresleti oldalcsökkentését illeti, a, ezzel egy kezdeményezés is indít, köszönöm a részvételt a képviselőknek, Sokan mondták, hogy ezzel kapcsolatban nem kell rendezvényt szervezni, mert ez nagyon is kényes kérdés. Nem, hát ez, az is benne van a törvényben, keresleti oldalt csökkenteni kell, megkérdezik, hogy miért hívnak ez vendégeket, de hát erre szükség van. És ami pedig a nemi dimenzióját illeti az emberkereskedelem ellen irányelvnek, a bizottság volt az első, amely ezzel kapcsolatban egy tanulmányt adott Pészásba, a Lancaster egyáltalán foglalkozik ezzel, és képviseletükben itt van Szilvia Valbés, és ahogy visszatérek Hannibal képviselő asszony észrevételére a 2014-es februári Európa Parlamenti állásfoglalásra, ennek tükrében adtuk megbízásba ezt a tanulmányt, és jövő év elején kívánjuk majd az eredményeket bemutatni, de majd Szilvia erről részletesebben is beszámol. Úgyhogy ezzel, hölgyem és uraim, le is zárnám a hozzászólásomat, de elmondanám azt is, hogy egyik áldozat sem kevésbé fontos a másiknak. Nem lehet erről dönteni, hogy mely kizsákmányos a forma, vagy mely áldozat e, részesítendő előnyben. Semmiféle kizsákmányolást e, nem lehet előnyben vagy hátrányban részesülni, és nincsenek olyan kényes kérdések, amelyekről ne beszélnénk, és amelyről ne kellene beszélnünk sokan vannak, akik jobb élet reményében indulnak útra, de biztos, hogy nem ezt az életet szeretnék maguknak, és meg kell védenünk a embereskedem áldozatainak jogait. Kötelességünk, hogy az áldozatoknak igazságot szolgáltassunk, de hogyha nem teszek fel ezt a kérdést, hogy ki jut ebből pénzhez, ki nyerezkedik ezen, és mi történik ezzel a pénzzel, ezt a kérdést nem tesszük fel, és nem járunk utána, akkor nem megfelelően végezzük a munkánkat. Köszönöm szépen. <coughs> Köszönöm szépen, Vasilidó asszony, elnézést kérek, hogy meg kell rövidíteni így eh, a hozzászólásokat, mert eh, igazságosan kell elosztani az időt, mindenkinek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy megtehesse előadást, megtarthassa előadását. Most Szilvia Wolby következik, szociológia professzor, és az UNESCO-ban a nemekkel kapcsolatos kutatásnak, kutatás csoportjának ő az elnöke. A Lancaster, egy, Lancaster Egyetemen dolgozik, és az európai emberkereskedelmi egységgel is van kapcsolata. Már korábban is többször megismerhettük Wolby asszony munkáját, de most örülök neki, hogy személyesen is üdvözölhetjük itt a szakbizottságban. Örülök, hogy eljöhettem és demokratikus vitát folytathatunk, nyilvános vitát folytathatunk, ez a demokrácia fontos jele. Azt hiszem, hogy jó, hogy ilyen meghallgatások vannak. A munka, amelyen dolgozom, a embercsempészet gender vetületét vizsgálja. Két dologról beszélek. Egyrészt újfajta gondolkodásmódot szeretnék bevezetni az embercsempészet gender perspektívájával kapcsolatban, és egészen konkrét ajánlást is szeretnék megfogalmazni. Az a jelentés, amelyről beszélek, és Mary már említette, ez majd közétételre kerül egy pán-európai csoport dolgozott ezen három kolléga van itt a három sorban. Karen Scharf Németországból, Jutta Holz és Brian Francis Lancaster-t képviselik. Mindenek előtt a megelőzés témájára fókuszáltunk, meg természetesen a gender dimenziót is figyelembe vettük. Ez az EU stratégiájának egy fontos része, és ennek a központját egy irányelv alkotja amikor a megelőzésről beszélünk. De hogyan gondolkodunk a megelőzésről? Én azt javasolnám először, hogy felejtsük el, hogy a megelőzés a kérdések felvét, feltevésével kezdődik, és az egyénre vonatkozó választásokat fogalmazzuk meg, hanem az intézményi szabályozást helyezzük előtérbe mindennek előtt a jelenségre szertevő intézményeket nézzük meg. Tehát az egyénekről az intézményekre helyezzük a hangsúlyt, és ez, és ez az önök feladata, hiszen önök szabályozzák ezt. A gender témája, a gender dimenzió, az Európai Unió nagyon sajátos módon gondolkodik a gender minőségről, ez egy megosztó terület, és ennek megfelelően irányelveket, szerződéseket fogalmaznak meg. Itt bizonyos felvetések merülnek fel, elvárások a nemekkel kapcsolatban, az idevágó elvárásokkal kapcsolatban, és látni kell, hogy az egyenlő elbánás az egyik legfontosabb elvárás a gender egyensúlyra van szükség a döntéshozatalban, a mainstreaming eh, szolgálja ezt, és eh, a nemek közötti egyenlőséget megfelelően kell áltőtetni, méghozzá az Európai Unió szakpolitikáját általában átölelve. Éhez koherens és koordinált politikára van szükség, eh, ezzel tudunk hozzájárulni az embercsempészet megszüntetéséhez. Ha megnézzük a legfontosabb irányvonalakat. Először is a legfontosabb, hogy támogassuk az áldozatokat. Itt a kérdés az, mit teszünk annak érdekében, hogy megvédjük, hogy segítsük az áldozatokat. Ha megnézzük ezt a segítséget, ha ügyesen csináljuk, akkor ezzel folyamatosan hozzájárhatunk a megelőzéshez is. Ez nagyon egyszerű módja annak, hogy megelőzzük a viktimalizációt, de általában elmondhatjuk, hogy ha támogatjuk őket, akkor megtalálják a hangjukat, és segítsék a bűnüldözést, részt vegyenek a nyilvánosság előtti vitában, és a politika formálás is hozzájáruljanak. Tehát ha ide segítséget nyújtunk, akkor ezzel nagy lépést teszünk előre. Egy sor részletes ajánlást is megfogalmaztunk a jelentésükben, de ezekre most nem kívánok részleteiben kitérni. Vegyük a bűnüldözési területet. Itt nem csak arról van szó, hogy természetesen a, az, hogy bíróság elé kerüljenek az emberek, hogy igazságszolgáltatás alá kerüljenek, de ez nem csak a büntetés céljét szolgálja, hanem a megelőzést is esetenként a bűnüldözést úgy tekintették, mintha ez csak egy büntetőjogi kategória lenne. Mi azt javasoljuk önöknek, hogy lássák a koncepció teljességét, hogyha a bűnüldözésről és a beszélünk. Itt nem csak a büntetőjogi kérdések merülnek fel, egy sor jogi gyakorlat kínál lehetőséget arra, hogy mobilizáljuk az összes releváns erőt. A büntetőjog természetesen fontos alapként, és nyilvánvalóan nélküle nem működhetünk, de nem az egyetlen jog, amit alkalmazni lehet ezen a területen. Vannak részletes ajánlásaink is, de a következő lépésben a hagyományos megelőzési területekre fókuszálnánk. Ez mindenek előtt a keresleti oldalt vizsgálja, tehát ne ösztönözzünk a kizsákmányolásra, ezt egyébként az irányelv 18. cikke külön tartalmazza is. Gondoljuk végig újra a keresleti oldalt. Nagyon gyakran ezt leszűkítették egyének közötti viszonyra, viszonyra, tehát van egy eladó és van egy vevő. Ebben viszont hiányzik a legfontosabb rész, a résztvevő az intézmény, méghozzá az az intézmény, amely részt vesz a nyereség lefölözésében. Vannak tehát harmadik felek, amelyek rendkívül fontosak, de általában igyekeznek háttérbe húzódni, hiszen polarizálódik a vita, nem akarnak előtérbe kerülni. Igenis, a szabályozási oldalon ezt komolyabban kell vennünk, kinél jelentkezik a nyereség. Erről kell alapvetően vitát folytatni. Ne gondoljuk, hogy ez csak egy mellékes ügy. Természetesen sok kísérletezés folyt ezen a területen, hogyan tudjuk az embercsempészetet megelőzni, hogyan tudjuk azokat az ágazatokat megfelelően irányítani, amelyek ezekkel összefognak. Itt különböző megközelítések vannak Svédországban, Németországban, Hollandiában, általában kísérletek folytat. Nekünk tudósoknak meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan, hogy mi működik a legjobban, és ebben objektív értékítéletet kell alkotnunk. Itt egy háromszöget látunk. Korin Sajjel készítette ezt. Ez azt mutatja be, hogy hogyan is gondolkodunk valójában arról, hogyan kellene szabályozni a prostitúciót méghozzá az embercsempészet perspektívájából itt ebben az esetben nem csak egyének viszonyáról beszélünk eladó és vevői viszonylatban, hanem látnunk kell, hogy a profit, a nyereségre szertevő is szerepet játszik, és nyilvánvalóan mindent elkövetnek, hogy a nyereséget be is söpörjék. Itt meglehetősen bonyolult, összetett szabályozásra van szükség. Gyakran alábecsüljük ennek a jelentőségét. Nézzük csak meg, hogy a holland-német kísérlet mire vezetett. Gyakran egyébként ez egy félreértésen is alapul. Időnként ezt úgy írják le, minthogyha sima dekrimi, dekriminalizációról beszélnénk, de ezzel párhuzamosan a szabályozások jelentős növekedése is megfegyelhető ezen a területen, tehát részben dekriminizálnak, erősítik viszont a szabályozást ezzel párhuzamosan. És mint a tagállamokban a demokratikus vita folyt erőkről a lépésekről, de vannak olyan szakpolitikai trendek, amelyek megfigyelhetők ezekben az országban, mások viszont például Svédországban más utat választanak. Annak érdekében, hogy az kizsákmányolást megelőzzük, amelyek megfigyelhetők a prostitúciós területen, ott egyszerűen betiltják az utcai prostitúciót, arról van szó, hogy ez illegális. Természetesen számos törvényen lehet ezt megtenni, jogi eszköz van erre, bár sokan támadják is ezt. Svédországban azt mondják, hogy mindenek előtt a legfiatalabbak sérülékenyek, és ugyan 18 éves a korhatára, a felnőttség korhatára, de a prostitúció esetében ez túl alacsony. A 21 évre emelték ezért a prostitúció korhatárát. Amin az eredmény volt, hogy demokratikus nyomás alatt született meg a szabályozás, és igyekeznek ebből a megközelítésből visszaszorítani a prostitúciót, bár ezekben az országokban bizonyos deregulációs szabályok tűnnek fel első lépésként, de ez nem igaz, a reguláció, a szabályozás erősödése az általános trend. Tehát elmondhatjuk, hogy nem csak a közvetlen fogyasztó vesz részt ebben, hanem a nyereségre szertevő intézmény is. Meglehetősen bonyolult háromszögről beszélünk, tehát Méri már elmondta, hogyan gondolkodjunk a, a kriminalizációról, a vásárlás esetén, a fizetett szex esetén, itt Védországra gondolunk gyakran, a legrészletesebben Svédországról hallunk ebben az összefüggésben, de itt egy EU sajátosságra is gondolnunk kellene. Túl gyakran a vitáink az Egyesült Államok szempontjából indulnak itt, és ott egészen más megközelítést alkalmaznak. Mi Európában rendszer szerűen dekriminalizáltuk a, a szex eladását, a fizetett szex eladását. Tehát a prostituált nem egy bűnöző Alábecsüljük egyébként, hogy ez milyen óriási befolyással volt szinte valamennyi tagállamban, nem mindben, de majdnem mindenhol külön választottuk, a diszk, tehát leválasztottuk a kriminalizációt a fizetett szexről, legalábbis az értékesítési oldalon. Amit kriminalizálni akarunk, az a nyereség, amit ebből besöpörnek, hiszen itt a prostitút prostituált kizsákmányolásáról van szó, és mások fölözik le ennek a nyereséget. Amit mi látunk, az az, hogy teljesen legitim közbeavatkozunk állami oldalról, hiszen ez az intézmény, ez az ágazat kizsákmányoláson alapul. A svéd modellből hallottuk azt, hogy a vevőket kriminalizálják, ez, a kizsa, ez is fontos, de természetesen a kizsákmányolás kriminalizálása a legfontosabb. Ami ebben érdekes az az, hogy itt hát bizonyos tagállamok azt vizsgálják, hogy az ENSZ jegyzőkönyvek és az irányel mit tartalmaz. A ezek foglalkoznak igenis a kizsákmányolók szerepével. Az Egyesült Államok erre nem figyel különösebben, az saját szabályozásában a kriminalizáció a kizsákmányolásra irányul, és mi két választjuk a szex értékesítését és az ebből és mások kizsákmányolásából szerzett nyereséget. Ez a két dolog élesen külön válik. Nem, Európa más utat választott itt, mint az Egyesült Államok. Ez a mi saját útunk, egy árnyékolt, gondos megközelítés a szabályozási oldalon, és úgy vélem, hogy itt nagyon pontosnak kell lennünk. Egyébként itt megint csak vannak árnyalt ajánlásaink. Az utolsó megjegyzésem ezzel kapcsolatban természetesen a nemek közötti egyenlőség alkotja az európai projekt szívét és természetesen nem figyelünk néha erre eléggé, de mindenképpen beszélnünk kell a különböző vetületekről, a biztonságról, a nyereségről, stb. Tehát van egy belső egységes piac, hogyha ezt szem előtt tartjuk, akkor elkötelezetten fel tudunk lépni még hozzá az egyenlő elbánás alapján meggyőződésem, hogy igen pontosan meg tudjuk fogalmazni az előbbi elvek alapján, hogy hogyan tudjuk a leghatékonyabb stratégiát kialakítani. Hiszen egy befogadó, intelligens megközelítésre kell dolgoznunk. Ez azt jelenti, hogy mindenek előtt a kizsákmányolásból szerzett profitra kell lesújtanunk vagyis a gazdasági szakbizottságoknak is részt kell venniük ebben a munkában. Vannak nagyon konkrét területek, amelyekre fel is hívjuk a figyelmet, ahol intézkedésekre van szükség, például jobb adatgyűjtés is biztosítanunk kell. Koherenciára van szükség, amikor az elveinket alkalmazok a különböző stratégiáik végrehajtása során. Egyébként az nemek közötti egyenlőség valamennyi területen fontos téma kell, hogy legyen, és nem lazíthatjuk azt, amit már elértünk. Az Európai Uniónak megvan a saját útja az, e, a terület szabályozásával, és nem adhatjuk fel, amit már sikerült elérni. Tehát dekriminalizáljuk a szex értékesítését, de a nyereség lefölözését kriminalizálnunk kell. Ezt a két területet külön kell választanunk, és ezt érvényre kell juttatni valamennyi tagállamban, hiszen ekkor tudunk fellépni az emberkereskedelemmel szemben. Thank you so much. Köszönöm szépen. Nagyon sűrű volt ez az információ áradat, elnézést kérek, hogy egy rövidre kellett fognia. Egy valaki szeretne, úgy látom, hogy kérdést feltenni. Előbb-utóbb lejár a tolmácsok munkaidő, és utána angolul kell folytatni, de parancsoljon, tegye fel a kérdését. Köszönöm szépen. Tudom, hogy lejárt az időnk, úgyhogy egy gyors kérdést szeretnék csak föltenni. Köszönet az előadónak, Vasilio asszonynak, Vasiliadó asszonynak szeretném azt mondani, és most kicsit tekintsük ki a szélesebb kontextusra. Az első panelt és az elmét, elmét meghallgattuk. Amikor hat évvel ezelőtt idejöttem a parlamentbe, akkor rádöbbentem, hogy az áldozatokkal eddig nagyon keveset foglalkoztak. Minden féle áldozatról beszélek, most nem, nem csupán az emberkereskedelem áldozatairól, a terrorizmus áldozatára is gondolok, és én nagyon sokat dolgozom olyan szervezetekkel, amelyek konkrétan áldozatvédelemmel foglalkoznak. Létezik egy, egy European Protection Order nevű európai jogszabály. Az lenne a, ez egy olyan irányelv, és ebből ered egy olyan irány, irányelv, amely védené az áldozatot, illetve kötelező távolságtartásra ítéli ez az, az elkövető, tehát az elkövető és az áldozat között kötelező távol, távolságtartásról beszélhetünk. Korábban ez országról országról változott, egyik, az egyik országban védelem alá esett az áldozat, elment egy másik országba, akkor ismételten bizonyítania kellett, hogy áldozat, nagyon bonyolult volt, bizonyítania kellett, hogy már megerőszakolták, hogy valami már történt tehát egy valamilyen á, szempontból áldozat, hogy polgári vagy bűnügyi úton tárgyalták-e már az ügyét. Nos, Három év telt el azóta, hogy hatályba lépett ez az irányelv. Kérdésem, hogy az emberkereskedelem áldozataival milyen hatással volt ez? Emberkereskedelem, embercsempészet áldozatairól beszélek, illetve Henrikson úrtól is kérdezem, hogy a rendőrség tudatában van annak, hogy létezik ez az irányelv? a bírói, illetve rendőri képzésnek része az, hogy informálják önöket erről az irányelvről? Mi történik akkor, illetve tudják-e az, hogy ha bűncselekményt követtek el az adott személy ellen, akivel önöknek dolga van, egy másik tagállamban? Nyomon tudják követni az áldozatok sorsát egy másik tagállamban? Valóban. Vasszili alul azt mondja, egyetértek minden áldozat egyforma, de ne feledjük, hogy az emberkereskedelem áldozatából még egyszer válhat áldozat. Érdekelne továbbá az is, hogy a menekült táborokban milyen a gyermekek sorsa, nyomon tudják-e követni ezeknek a gyerekeknek a sorsát, elvileg. A, én azt hallottam, hogy az ilyen gyermekek sorsa egy kicsit még zordabb, és sokszor esnek emberkereskedelem áldozatául. Moran asszony azt mondta második hozzászólásában, hogy az a lényeg, hogy a politikusok tudják, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogyha ők tisztán látnák a különbséget a jó és a rossz között, akkor sokkal egyszerűbb lenne a jogszabályalkotás is. Akkor csak azt, hogy nem érték pontosan. Én nagyon jól értem, csak, ár, hogy, csak úgy, ahogy ön is, én a terrorizmus áldozata vagyok. Pontosan tudom, hogy miről beszél. De nekem is sokszor van a érzésem, hogy nem tudják az emberek, miről sokszor úgy érzem, hogy nekem kell meakulpáznom, nem azoknak, akik elkövették a szörnyűségeket, tehát az áldozatok jogai nagyon fontosak. Sajnos az áldozatoknak nincsen lobby szervezete. Kevés erejük van, nem elég erőteljesek. Ez itt a legnagyobb gond. Köszönöm szépen. Thank you very much. I think we... Köszönöm szépen. Azt gondolom, most el kell búcsúznunk a tolmácsoktól